Dear colleagues, tisztelt kollégák, tisztos, tisztelt biztos úr, úgy gondolom, hogy elkezdhetjük a munkát, mert eh, ahogy már korábban is mondtam, nem csak a ebben a fél évben tartott üléseink eh, legutolsó ülését tartjuk meg, hanem magának ennek az eheti munkának is az utolsó része következik. Nagyon sűrű volt a programunk, lehet, hogy ezért van, hogy ilyen sokan hiányoznak a sorainkból. Először is tehát, biztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Már kétszer találkoztunk önnel a parlament megválasztását követően röviddel először, utána pedig még egyszer külön is eljött hozzánk. Köszönjük szépen, hogy ilyen szívesen jár hozzánk. A bizottságunknak specifikus kompetenciái vannak, amelyek részben összefüggenek az ön tárcájával és feladataival. Az utóbbi találkozó óta a digitális piaci stratégia szempontjából igen sok változás történt, ezért nagyon érdekelne minket, hogy például a szerzői jogok területén, a kulturális javakhoz, illetve tartalmakhoz való online hozzáférés területén, az audiovizuális kultúra területén, illetve a fiatalok, gyermekek védelme területén a digitális környezetben milyen újdonságok vannak. Ezen kívül a tartalom készítés kérdése is nagy kihívás jelent Európának. Ma viszont azért hívtuk meg önt, hogy beszámoljon az új irányelvről, amely a digitális belső piacról szól. A digitális belső piaci stratégiáról szól, és arról, hogy a bizottságban hol tart jelenleg ez a munka. A konzultációkat már elkezdték minden tagállamban ennek az irányámnak a végrehajtásáról, és remélem, hogy időben befejezzük majd a munkát, és 2016-ban körülbelül ez időtájt majd sikerül elérni a céljainkat. A Juncker féle befektetési, beruházási terv is igen nagy hangsúlyt fektet az infrastruktúrális részére a feladatoknak, amely a, ami a digitális utakat, autópályákat illeti, minőségi munkát szeretnének végezni, és nagyon sok figyelmet fordítottak arra is, hogy az elektronikus tanulásra, illetve elektronikus oktatásra vonatkozóan milyen új készségekre lesz szükség. A DG Connect például az egyik olyan főigazgatóság, amelyik eh, ezen dolgozik. Az iskolák eh, széles sávval való ellátása is fontos kérdés itt, és természetesen mindennek a költségvetési szempontja is érdekelnek minket. Ezek különösen aggasztóak számunkra, hiszen látjuk, hogy eh, ismét terveztek csökkentéseket. Az Euronet is téma számunkra. Minden témát remélhetőleg részletesen meg fogunk majd tudni tárgyalni a biztos úrral. Tíz percet adok önnek a bevezető megtartására, utána a koordinátorok kapnak szót körülbelül három percre fejenként, utána pedig a többi kolléga részére is megadjuk a két és feltevés lehetőségét. Köszönöm tehát, hogy eljött hozzá. Tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim képviselőik, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon szívesen jöttem, azt hiszem, hogy egy olyan időpontban jöttem el, ahol a bizottság pontosan olyan fontos témákkal dolgozik, amelyek az önök kompetenciájához tartozik, és amelyek önök, az önök számára is sokat jelentenek. Az elmúlt időszakban is nagyon nagyra értékeltük, amikor a pozíciójukat, véleményüket kifejezték felénk, és a bizottság munkájában minél nagyobb mértékben befoglalta az önök nyilatkozatait. Néhány nappal ezelőtt kezdődött meg a digitális be, egységes belső piacról tartott konzultáció. Szeretnénk tudni, hogy a piac résztvevői, a különböző érdekeltek partnerek milyen további lépéseket szeretnének látni a az irányelv továbbfejlesztése terén. Két évvel ezelőtt készítettük el a zöld könyvet, de volt a parlamentnek is egy saját kezdeményezési jelentése, amit Kamarévet és Ferhájent kollégák készítettek el, ez is nagyon fontos volt a munkánk szempontjából. Úgy gondolom, hogy az audiovizuális média szolgáltatások terén európai szintű cselekvése van most szükség. A jelenlegi szabályozás 2007-ben készült el, tehát 7-8 éves már, és természetesen súlyos érdek szólnak amellett, hogy szükség van a modernizációjára. A 2015-ös év folyamán le kell, hogy záruljon ez a folyamat, és a refit folyamat, tehát a jelenleg érvényes jogszabályok értékelése majd lehetőséget ad arra számunkra, hogy szakmailag is megítéljük, hogy milyen irányba halladjunk tovább. Egy remélhetőleg minél szélesebb képet fogunk majd tudni kapni, amelynek segítségével késlekedés nélkül el tudjuk majd kezdeni a következő évben a munkát Természetesen kapcsolatban maradunk önökkel, miközben az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvnek új formát adunk. Először is arról az lesz a feladatunk, hogy megítéljük, az jelenleg érvényes minden jogszabály szükséges-e valóban, vagy szükség lesz-e néhány szabály megszüntetésére. A piac résztvevői, a piaci szereplők, a médiák dolga lesz, hogy ezt megválaszolja, ezt a kérdést. Aztán a másik kérdés, ami felmerül, az az, hogy a nyolc év alatt kifejlődött struktúrája megfelelő a jelenlegi rendszernek, vagy azt is meg kell -e változtatni. Az a kérdés, hogy a fiatalokat hogy védjük meg az internetes barangolás során, aztán az európai alkotásokkal kapcsolatos jogi kérdések megfelelően vannak-e szobályozva, a reklámokkal kapcsolatban a korlátozások, a esetleges tiltások hogy működnek, hogy lenne-e annak értelme, hogy a tartalmilag szabályozzuk-e például az alkohol és a dohány reklámozásának megtiltásával ezt a területet, vagy más módon kapcsoljunk hozzá feltételeket. Minden esetre mindezeknek a szabályoknak a megtekintése, átnézése nagyon szükséges, tehát most, hogy megváltoztassuk -e ezeket, vagy esetleg szüntessük meg e- e- teljes egészében van egy sor magán, illetve közjogi követelmény, amely a műsorszórással kapcsolatos, az, hogy a, hogy a különböző műsorok, illetve tartalmak elérheté, elérhetősége mennyire biztosított, illetve hogy mennyire kell megkövetelhető legyen a polgárok számára. Jelenleg nincsen ezzel kapcsolatban jogszabály, de a telekommunikációs irányelvek alatt, illetve jogszabályok körében eléggé jel van ez szabályozva. Aztán itt felmerül a kérdés az egyenlő esélyekről is, tehát hogy a különböző körök hogy vannak lefedve, és hogy a, az irányelv hatája mennyiben tesz különbséget különböző körök között. Aztán a fiatalok védelme, különböző minőségi normák, itt is, hogy legyen-e korlátozás a reklámok, reklámokat illetően, aztán a különböző közösségi csoportok felügyeleti testületeivel kapcsolatos szabályok az, hogy egyáltalán az európai E, európai területen belüli minden mozgókép e, e, hogy mozgóképet hogy szabályozzuk, és hogy hogy védjük ezen belül a fiatalok érdekeit, illetve épségét, hogy védjük meg őket az erőszakos tartalmaktól, stb. Hát ugye tíz évvel ezelőtt még nem volt ennyire, nem volt olyan a helyzet, mint most, és ezért most szeretnénk ezt is megreformálni, és ezt az érintettek bevonásával szeretnénk megtenni. 2015-ben a REFIT folyamat során már kommunikáltam önökkel. A telekommunikációs ágazata és a digitális médiák, a tévé, illetve a hasonló szolgáltatások területével kapcsolatban azt lehet mondani, hogy olyan gyorsan folyik a változás ezeken a területeken, hogy itt a szokásos munkamenetet nem tudjuk követni az Európai Unió jogszabály alkotásánál. Két évvel ezelőtt indítottuk el a zöld könyvet, akkor készült el a saját kezdeményezésű jelentés, és még három további évre lenne szükség annak érdekében, hogy a nemzeti jogszabályba is, jogszabályokba is beütetessük ezeket a változásokat, de az nevetséges lenne, akkor az ágazat úgy gondolna, hogy lehetetlen minket komolyan venni, hiszen hiszen ez nem szabályozna megfelelően senkinek a szempontjából a helyzetet. Ezért az lenne az első kérdésem, hogy nem lehetne alaposan, de ugyanakkor sokkal gyorsabban eljutni valamilyen jó eredményhez a tanácssal folytatott együttműködés segítségével ugye bár, bármiféle blokkolást vagy, vagy késlekedést meg kellene próbálnunk elkerülnünk annak érdekében, hogy minél előbb sor kerülhessen a háromoldalú tárgyalásokra, és ha lehet, akkor már a jövő évben el tudjuk kezdeni az alapos szakmai kidolgozását ezeknek a jogszabályoknak. Az alaposság és a gyorsaság nem kell, hogy feltétlenül egymásnak ellenmondó legyen. Aztán a, látjuk, hogy az európai digitális szerzői jogok kérdése is milyen széles problémát, illetve feladatot jelent. Köszönöm szépen az önök ezzel kapcsolatos hozzájárulását, nagyon alapos és szakmai jellegű volt ez. És az is világos, hogy a közvetítés, a tartalma közvetítése, feldolgozása, attól függetlenül, hogy zenéről, filmről, könyvről, <clears throat> irodalomról, újságról vagy hetilapról van szó. Ezeknek a digitális formája nagyon érdekes kérdés. A digitális forradalom mindannyiunkra vonatkozik, mindannyiunkat érint, és az elmúlt évtizedekben hatalmas változás történt ezen a területen is. Én úgy gondolom, hogy a szerzői jogok témája nem csak technikai szempontból kell, hogy érdekes legyen számunkra. Tehát ne csak a technológiai szempontok legyenek figyelmünk központjában, figyeljünk arra is, hogy Európában olyan kulturális sokféleség létezik, amely a szerzők, a kreatív művészek, alkotók, írók, szerkesztők, zeneszerzők, filmrendezők, zenészek ö, ö, ugye rendelkeznek, illetve foglalkoznak, ezeket nagyon fontos megtartanunk és őriznünk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes terület. Mindig a szerzőjogokról beszélünk, mégpedig úgy, úgy teszünk, hogyha a szerzői jogok és a úgy, mint hogyha a szellemi tulajdonjogok és a szerzőjogok ugyanazok lennének, pedig a szellemi tulajdonjogok az, az, az más, a szerzőjog az azt, azt fedi le, a, a, ami a sokszorosítása, illetve a terjesztéssel kapcsolatos jogok. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ki kell használnunk a technológiai változásokat, a lehetőségeken, de mint politikusok azt kell elérnünk, hogy a technikailag lehetségest ö, tegyük lehetővé jogszabályok szempontjából is. De az a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk elérni a, azt, hogy a kulturális sokszínűség a szellemi kreatív munka, alkotás ö, megfelelően működjön. Ugye ma az ember 15 éves korában eldönti, hogy esetleg zenét tanul, vagy irodalmár lesz, vagy, vagy újságíró, vagy más kreatív területen fog dolgozni, és elvárja, hogy 10-15-20 év múlva meg is fog majd tudni élni ebből a munkából. Felhasználóként érdekeltek vagyunk abban, hogy a zenét, a számokat, a filmeket, könyveket, újságcikkeket digitális formában is elérhessük, elolvashassuk, meghallgathassuk. Az az érdekünk, hogy amikor tíz év múlva új termékek lesznek, akkor, akkor is megtehet, megtehessük ezt, illetve hogy az elmúlt évtizedekben elkészített alkotásokat is, alkotásokhoz is hozzáférhessünk. Tehát a felhasználók, a digitális közösség, a netes közösség, E, információ felhasználó közösség egy oldalról, az, aminek az érdekei szem, szem előtt kell tartanunk, másol, másik, másfelől pedig azok az alkotók, akik tehetségük, szorgalmuk, szakértelmüknek e, köszönhetően, illetve lelkes munkának, alkotásnak, alkotó munkának köszönhetően előállítják ezeket a termékeket. Számomra itt a hordozhatóság a legfontosabb fogalom, tehát az, hogy Európában határokon átnyúló jelleggel bárhol meg lehessen nézni, el lehessen érni ezeket az alkotásokat. Hogy a nemzeti határok közé ne próbáljuk korlátozni ezeknek az elérhetőségét. Tehát a határokon átnyúló tartalom elérés a fogyasztók számára számomra a legfontosabb feladat itt de de az alapvető követelményekről hadd mondjak egy példát, például az európai filmet. Az európai film egy tipikus olyan jelenség, ahol a tagállamok közötti határok nagyon-nagyon hangsúlyosan megér, meg, megjelennek, és hogyha azt szeretnénk, hogyha európai szintre, hogy em, európai szintre emeljük, akkor ö, meg kell, meg kell próbálni az el, a, a kialakult akadályokat leépíteni. Például, hogyha sportot veszük, a futballt, akkor ott is van szuperliga és másodosztályú sport, és ott is vannak kivételek. Azt szeretnénk, hogyha lennének olyan fogyasztói csoportok, amelyek szempontjából hozzáférés szempontjából lehetnének kivételek. Például a, a fogyatékossággal élők számára lehetnének kivételek, vagy a kutatók, oktatók és a kutatási, oktatási célra történő felhasználás szempontjából lennének kivételek. Aztán persze az is kérdés, hogyha kutató, kutatási célú hozzáférésnél kivételeket teszünk, akkor bevegy csak az állami, állami hozzáférésről beszéljünk, vagy a magánhozzáférésről is próbáljunk rendelkezni. Hiszen ez a PPP szempontjából sem érdektelen kérdés. Minden esetre az a legfontosabb, hogy azok a szabályok, amelyeket kialakítunk, azok ne akadályozzák senkinek a lehetőségeit, és hogy mindenkinek az érdekeit figye- vegyük figyelembe a jogszabályok kialakítása során. Az év végére tehát mindenképpen igyekszünk ki kialakítani a digitális szerzőjogokkal kapcsolatos jogszabályok szövegét. Harmadik pont, polgáraink digitális kompetenciája. Ez is az oktatással és a kultúrával függ össze, tehát nagyon is az önök kompetenciához tartozik. A digitális munkahelyek egyre szaporodnak, 160 ezer új munkahely teremtődik az IT ágazat, ágazaton belül az, az európai, e, európai szinten minden évben. Minden évben születnek új szoftver vállalkozások, tudományos munkahelyek, amelyek további 160 ezer IT specialistát kell, hogy foglalkoztassanak, és ehhez egyelőre nincsen me megfelelő készség az iskolákban. Ha megnézzük Japánt, ha megnézzük Silicon akkor talán arra gondolunk, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen az ehhez szükséges informatikai tanulóhelyek számai, és hogy, száma is, és hogy az informatika oktatásból lehetőleg ne vándoroljanak el a tanárok. Hogy el tudjuk érni azt, hogy a társadalom minden rétegét ösztönözni tudjuk arra, hogy a digitális önképzés, a digitális képzés mindenkinek tulajdonképpen egzisztenciális szempontból elengedhetetlen feladat. Aztán a spektrum, illetve a frekvencia elosztásról szólva, ahol, ami, ami szintén egy picit az önök kompetenciájához tartozik, a megahertz frekvenciák kérdése. Tehát a 700 megahertz sáv, amely a mobil telefonos mobiltelefonos tevékenység során javítja a minőséget. Viszont a, az, az, az úgy kell ezt megtenni, hogy közben az tévés műsorszórás helyzete ne romoljon. Genben lesz novemberben egy világszintű konferencia, amelyre ebben a témában egységes európai pozíciót kell majd tudni kialakítanunk annak érdekében, hogy az amerikai és más partnereinkkel folytatott, ázsiai partnereinkkel folytatott tárgyalás során kompetensek tudjunk lenni. A széles sáv elosztása, illetve a frekvenciák szabad a széles sáv számára egy pontosan meghatározott ittemterv nyomán kell, hogy működjön, és minden tagállamban párhuzamosan pontosan kell, hogy megvalósuljon. Ez fontos alapja annak, hogy megfelelőképpen tudjon mindez működni. Euronet és Euronews. Euronet és az, és az Euronews. Hogyha szükség van még az eddiginél is nagyobb európai nyilvánosságra és műsorszórási lehetőségekre, akkor tudjuk, hogy ez mind a kettő nagyon fontos. Az Euronet jól jó, nagyon jó építőkövekből épül föl a műsor összetétel, a tagállamokban és a régiókban is tudnak sugározni, viszonylag elérhető áron hozzáférhetőek a TV programjaik, és egy sor olyan rádióprogramok is vannak, amelyek nagyon különbözőek, egymástól, e, de amelyek e, egységes információt sugároznak a polgároknak. Én szeretném, hogyha az Euronetnek önökkel együtt működve tudnánk biztosítani egy olyan társfinanszírozást, amely legalább középtávon biztosítani tudja majd az Euronet e, működését különösen állandó állások kialakítására van szükség annak érdekében, hogy jó szakemberek dolgozhassanak neki. Az Euronews igazgatójával Lyonban beszéltem, az, az ez év első felében többször is. Az Euronews sajnos nagyon rossz pénzügyi helyzetben van, és új új műsorszórót kell, hogy találjon, illetve nagyon sokat kell, hogy befektessen annak érdekében, hogy ne veszítse el a piacait. És ugye az ukrán-orosz kvázi háborúról szóló programjaik miatt is sok kritika érte őket. Az Euronews ugyanakkor nem EU-s csatorna, és így a nem nem Európai Uniós országok, illetve az e- ezen országok állami finanszírozási lehetősége is beleszólhatnak az Euronews műsoraiban. Keressük tehát a befektetőket. Van egy Londonban élő egyiptomi keresztény befektető, akivel most tárgyalunk. Talán sikerül a programok, illetve a műsorok nak az európai jellegét biztosítani az ő segítségével. Aztán a, a francia állami tévé, illetve a RAI ö, olasz csatorna is támogatja, és az ő révükön a már megvett tőkerészesedéssel kapcsolatban elővételi jogot fogunk ö, tudni birtokolni legalábbis így néz ki a helyzet. Aztán az, az igazgató tanácsában ennek az, az Euronewsnak van tagunk, és monitorozást is végzünk, ami azt jelenti, hogy vigyázzunk arra, illetve ügyelünk arra, hogy Lettországban, Litvániában, Ukrajnában milyen túlságosan oroszbarát műsorok szórására kerül sor, illetve hogy a műsor szerződésre vonatkozó szabályoknak, szabályokat hogy és mikor szegik meg. Úgyhogy a monitorozás, ez a megfigyelés, ez, ez, ez, ez nagyon fontos feladat szempontunkból. 2016-ig mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az EURA net és az Euró News is kielégítő anyagi helyzetbe kerüljön, és nem az a kérdés, hogy az Euronet vagy az Euronews maradjon meg, hanem az, hogy mind a kettő megmaradjon, és megfelelő európai perspektívát tudjon majd adni a hallgatók, nézők számára. Köszönöm. Grazie, commissario, per questa... Köszönjük szépen, biztos úr, ezt a nagyon minden részletre kiterjedő prezentációt, amely nem igazán ami teljesen kiemelkedik a bizottság elképzeléseiből. Nagyon fontos dolgokat mondott el 2016-ról és az utókövetésről, amelyet a bizottság készít. Az Euronetről tennék hozzá pár dolgot. Nemrégiben szavaztunk róla, és módosítást szeretünk, módosításban szerettünk volna kérni további finanszírozást, de láttam, hogy megszorítások történtek, ezért a bizottságnak tartania kell magát az alapszintű finanszírozáshoz és ezeket nem lehet re, e, jelentősen csökkenteni. Ezzel nem akarok túl sokat foglalkozni, mert más kollégák is kértek szót. Először is szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak, hogy ma ismét találkozhatunk önnel itt a szakbizottságban. Nagyon intenzív párbeszédet tartunk fenn önnel, és azt gondolom, hogy a kultúra, a kreatív ágazat szempontjából nagyon fontos témákról beszélünk ami ezt az irányvonalat illeti. Nagyon fontos koordinálni, hogy egyeztessünk arról, hogy az egyes szakbizottságok egyes érdekeit hogyan lehet figyelembe venni, és hogyan lehet közben egyfajta egyensúlyt kialakítani. Ezért szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy ezt ön teljes mértékben felvállalja. Ami az audiovizuális szolgáltatása vonatkozó irányelvet illeti, egyetértünk abban, hogy a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabban kell ezt végrehajtani. A lehetőleg alaposabban, hiszen hogyha sokáig várunk, akkor annyira lemaradunk, hogy a technikai változások csak előttünk lesznek, és nem tudjuk ezt már valóban mi magunk befolyásolni, és már csak a tárgyi problémákat kell megoldanunk, vagy esetleg rossz irányba indulnak el a dolgok. És éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy minél gyorsabban tudjunk előrelépni, de, mint már mondtam, az elvárt alapossággal, és ezért nagyon fontos a mostani konzultáció is, talán ami a célzott kérdéseket illető konzultációval kapcsolatban, ha ezeket részletezni, azt megköszönnénk arra vonatkozóan, hogy hol lát még problémákat, Természetesen mi magunk is a dokumentumokban ennek utána járhatunk, de ami a határidőket illeti, meddig folyik ez a konzultáció, és meddig szeretnék ezen konzultációknak az értékelését lezárni. Jövőben, jövő tavaszig szeretnénk egy javaslatot létrehozni, és nagyon fontos, hogy a konzultáció értékelését időben megkapjuk ehhez. Ami a szerzői jogokat illeti, ön arra utalt, hogy különbségek vannak a szerzői jogok és a copyright között. Említette, hogy megfelelő egyensúlyt kell az egyes érdekek, tehát egyrészt a szerzők jogai, és a hálózat felhasználói, vagy a hálózati közösségek, a netes közösségek érdekei között, akik fogyasztják ezen tartalmat. Közben nagyon fontos az is, hogy a kettő közötti struktúrákat is figyelembe kell venni nem csak a szerző és a felhasználóról beszélünk, hanem különböző köztes struktúrák is léteznek, hiszen zeneszerzőként, színészként, zenészként, újságíróként, szerzőként nem feltétlenül akarjuk, vagy vagyunk olyan helyzetben, hogy magát a marketing folyamatot mi magunk alakítsuk. És éppen ezért ebben a vitában nem csak a szerzőre és a fogyasztóra kell odafigyelni, hanem arra, hogy a kettő között milyen struktúrákra van szükség, hol van szükség arra az új digitális területen, hogy újabb struktúrákat alakítsunk ki, és hol lehet felmérni ezen köztes áthidaló struktúrák értékeit kialakítani, és az ehhez kapcsolódó jogokat, marketing jogokat, a publisher vagy a producens a gyártók jogait hogyan lehet figyelembe venni, hiszen ők nem feltétlenül szerzői egy műnek, de mégiscsak nagyon fontos szerepet vállalnak abban. Ami a kivételeket illeti, nagyon jogosnak tartom, hogy azt mondta, hogy tehát szabályok is vannak, és vannak kivételek is, különösen ami a képzést, oktatást illeti. Oda kell figyelni arra, hogy mi az, ami szükséges, és mi az, ami fontos, ezt én is ugyanígy látom. Nem zárom ki a kivételeket ezen területen. De persze oda kell figyelni arra is, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha kivételeket képezünk, és mennyire lehet ilyen kivételeket kialakítani. A például az oktatásban, ami a szakmai tartalmat illeti, hogyha nem kell a tankönyvet megfizetni, mert azt le lehet tölteni az oktatás területén, tehát vannak ilyen jellegű kivételek, tehát most már egyszerűen megszűntek a tankönyv kiadók, és közben kérdés, hogy akkor a tanárok az internetről hogyan tudják ezt a tartalmat elérni. Nem hiszem, hogy ez lenne a cél önmagában. Tehát nagyon fontos mindez, és ugyanez a kutatásra is igaz, ami a PPP struktúrákat illeti. Az, hogy az állam beszálljon, az természetesen nem probléma, és ami a társfinanszírozást illeti a kutatási projektekre vonatkozóan, nos, tartalmat jó, hogyha szerzőjogmentesen vagy mentesen is el lehet érni, de itt is megint csak megfelelő egyensúlyt kell kialakítani nem lehet nagyon egyszerű megoldást találni, amit mindenre ráhúzhatnánk. Azt kell megnézni, hogy mely területeken hogyan lehet ezt elérni. Ami az Euronet, Euronet plus és a euronews illeti, nos, köszönöm, hogy ennyire pozitívan áll hozzá az Euronet Plus kérdéséhez, és támogat minket ezen nagyon fontos területen. A rádió és tévéadók kérdésében pont a helyi, a kisebb intézmények, akiknek egyébként nincsen alkalmuk arra, hogy európai tartalmat közvetítsenek, a VDR vagy más adók ilyen kis helyi adók, tehát átvehetik az Euronat Plus segítségével ezen európai tartalmakat, tehát azok, akik alapvetően inkább a helyi adókat hallgatják, hozzájuk is el lehet így juttatni az európai üzeneteket, európai tartalmakat, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és köszönet ezért. Ami az euronews illeti, ott azért annyira nem vagyok elégedett, különösen ami az ukrán-orosz kérdést illeti, azt gondolom, hogy a monitorozás fontos, de talán a múltban megtörténtek hát jobb lenne, hogyha ezt átláthatóbban, nyitottabban tennénk, például, hogyha az ukrán program orosz átírása felirata egészen más, mint az ukrán értelme, akkor ezek nagyon komoly dolgok, hogyha a híreket másként állítják be, és ezért rövid távon le is zártak létesítményeket emiatt, úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a Euronewsnál a jövőben hogyan alakulnak ezek a dolgok. Örülök annak, hogy a programozásra vonatkozóan egy tanácsot szeretnének felállítani, ez nagyon fontos előrelépés. A kérdés az, hogy konkrétan milyen csoportok képviseltetik ott magukat, milyen csoportok befolyásolhatják ennek a tanácsnak a munkáját, és hogy a jövőben konkrétan aztán hogyan is folynak ott a dolgok köszönetet mondani azért, hogy eljött, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a jövőben is ugyanilyen intenzíven tudjuk a párbeszédet fenntartani. Köszönöm. Petra Kamerevert. Petra Kamerevert következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ötinger úr, hogy ennyire sokféle témát vetett fel, amelyre a következő időszakban várhatunk, amelyel foglalkozni fogunk, és Mm, helyesen fogalmazta meg a kérdéseket is, úgyhogy már eh, nagy érdeklődéssel várjuk a bizottság válaszait ezen felvetett kérdésekre az adott témákban. Ezekkel kapcsolatban néhányhoz szeretnék hozzászólni. Ön említette az audiovizuális média szolgáltatás irányelv kérdésében a műsorszóró felelősségét. Nos, tudnunk kell, hogy a műsor szóró nem feltétlenül felelős egy olyan tartalomért, amelyet nem ő maga hozott létre, és ezzel kapcsolatban nagyon szkeptikus és visszafogott vagyok, mert azt gondolom, hogy mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy ne a tartalmat korlátozzuk az internet területén a tartalomszolgáltatók ügyében. Aztán, ami a kiskorúak védelmét illeti, nos, itt megint csak egészen eltérő vélemények léteznek az Európai Unión belül, és másként közelítik meg ezt a kérdést. A filmekkel kapcsolatban például Egyesült Királyságban, hogyha 12 éves kortól lehet egy filmet megnézni, ugyanazt a filmet Németországban csak 16 éves kortól. Tehát ez is azt mutatja, hogy mennyire különbözőképpen közelítünk meg adott kérdéseket, ami a kiskorúak védelmét illeti. A kérdésem, vagy a kérésem az lenne, hogy mennyiben foglalkoznak azzal, hogy esetleg a kiskorúak védelmében egyfajta önszabályozás, önszabályozó rendszer alakuljon ki. Németországban nagyon jól kialakult az önszabályozás rendszere a filmek tekintetében, a videójátékok tekintetében, és nem az állam határozza meg, hogy mit milyen kortól lehet elérhetővé tenni, és milyen tartalom van mögötte, hanem az érintettek próbálnak konzultálni és észszerű megoldást találni arra vonatkozóan, hogy milyen megoldás, és ugyanilyen megközelítést szeretnék az audiovizuális műsorok szolgáltatás irányelvnél is megtalálni. Ami a szerzői jogokat illeti, azt gondolom, hogy megint csak a központi kérdéseket nagyon helyesen vetette fel azzal kapcsolatban, hogy Európában hogyan kell kivételeket meghatározni. A vitában, az eszmecserében itt a parlamentben megéljük, hogy milyen heves vitákat váltanak ki ezen kérdések, és az egyik szlogen az a panoráma szabadság, tehát egész Európában egészen másként szabályozzák az egyes kérdéseket, és azt gondolom, hogy itt is megint csak egyensúlyt kell találnunk a felhasználók jogai között egyrésztről, és másrésztről pedig a szerzői jogok között, és közben mindig oda kell figyelnünk arra, hogy a kulturális tartalom, amely valóban eléri a felhasználót, a nézőt, fontos, hogy jó minőségű tartalom legyen. Tehát, hogyha egy olyan könyvet védünk, amely aztán végül is nem is jut el az olvasóhoz, mert túlságosan bonyolultá válik ennek az elérése a szabályok miatt, Nos, ezt el kell kerülni, ezt, erre oda kell figyelni. És ugyanígy, ami a e, kialakított kivételrendszert illeti az oktatás és a kutatás területén, ez megint csak rendkívül fontos kérdés. Ebben a kontextusban szeretném megemlíteni, hogy az elmúlt napokban engem zavart az, hogy nyilvánosságra kerültek dolgok a bizottság véleményével kapcsolatban, és a hálózat semlegességgel kapcsolatos csomag megvitatása után az író ratings témájában. Nos, az Európai Parlamentben már beszéltünk erről, és a filmekkel kapcsolatban ez felmerült, de még nem döntöttünk a megközelítésről, és végül is végső soron a zero rating tilalmáról ismét csak beszéltünk, és aztán, hogy a bizottság nyilvánosan hangoztatja a véleményét azzal kapcsolatban, hogy meg kell engedni az zero ratingeket. Nos, hát én ezt eléggé figyelemre méltó lépésnek tartom, mert most, hogyha azt mondjuk, hogy rendben a CSM területén nem akarjuk megengedni az zero ratinget, majd pedig azt mondják a nyilvánosság előtt, hogy megengedjük ezt az eszközt, nos hát akkor én szeretném azt kérni, hogy figyeljünk oda arra, hogy ez ezeknek a, az zero ratingnek milyen versenytorzító hatásai lehetnek. Hogyha egy szolgáltató olyan tartalmakat tud biztosítani, mint a Spotify vagy más példák, akkor hogyha szerződésben nem fizettek elő ilyen jellegű tartalomra, akkor a szerzői jogokkal kapcsolatban a parlamentben mindig odafigyelünk arra, hogy a szerzői jog ne csorbuljon amiatt, hogy lehetőleg olcsóban és legegyszerűbben hozzá lehessen férni az audiovizuális tartalmakhoz, a zenéhez, a filmhez. Hogyha ezen területen az zero ratinget engedélyezzük, és például a film és a zene területén, hogyha ilyen jellegű szerződéseket én megengedek, akkor ezáltal megakadályozom azt, hogy kisebb szolgáltatók ugyanilyen tartalmat tudjanak felkínálni, és éppen ezért éppen versenyjogi szempontból sem értem, hogy a bizottság miért mondja azt, hogy a zero rating az egy rendkívül jó dolog, mert ezzel a versenyt tudjuk támogatni. Én ezzel nem értek egyet. Ami az Euronetet illeti, én is rendkívül jónak tartom azt, hogy ennyire erősen védelmezi ezt a kérdést, és mindenképpen fontos, hogy a jövőben hosszú távú finanszírozást tudjunk biztosítani. A Euronews, az eléggé kritikusan állok hozzá, mert kérdés az, hogy hogyan lehet a szerkesztői függetlenségét biztosítani ennek a műsorszolgáltatónak. És a bizottság a múltban legalábbis, hát hogy is mondjam, egyfajta ö, azt várta el a Euronews-tól, hogy pozitívan állítsa be ö, az Európai Uniós ö, munkákat, és ö, közben kérdés az, hogy a Euronews Bizottságtól mennyire várhatjuk el azt, hogy független legyen és a saját politikai megítélése alapján járjon el. Ami az egyiptomi vállalkozót illeti, vagy legyen ez orosz vagy ukrán oligarha, minden esetre nem szabad, hogy bármilyen szinten beleszóljanak a szerkesztőségi munkájába ezen műsorszolgáltatónak, amíg az Európai Bizottság is részt vesz ennek a finanszírozásában. Hogyha egyfajta nyilvánosan társfinanszírozott adóról van szó, akkor nagyon fontos az, hogy független legyen a, ezen adónak a szerkesztői munkája, és valóban egyfajta monitorozásra szükség van, de azért a kérdés felmerül, hogy ezen program, programozói tanács, ez hogyan is nézzen ki, hogyan álljon össze, hogy ez egy állami adóhoz hasonlítson az Egyesült Királyságban, vagy inkább a német ilyen állami műsorszórók mintájához közelítsünk. Nos, azt gondolom, hogy itt a parlamentben fontos arról dönteni, hogy a Euronews finanszírozását hogyan oldjuk meg, és nagyon fontos mindebben figyelem szem előtt tartani azt, hogy a szerkesztőségi függetlenséget kell biztosítani, és azt, hogy megfelelő minőségű újságírói munkát tudjanak végezni, még akkor is, hogyha adott esetben az európai fellépést bírálják. Elnök, köszönöm Petra. Júr és Helga Trüppel képviselnek, majd pedig a biztos úrnak adom meg a szót a válaszadásra. Um. Köszönöm szépen. Kérem, hogy tartsa be a három perces korlátot. Mindenképpen megpróbálom. Biztos úr, köszönöm szépen a véleményét az Euronaut Pressról, hogyha fizetünk a hírekért, amely önmagában is megállja a helyét kérdésként, akkor tegyük azt szerződéses formában, sokkal inkább, mint támogatásos formában. Zavar egy kicsit engem a euronews kapcsolatos megjegyzések tömkelege, mert eh, érdemes megjegyezni, hogy érdekes, hogy van egy e, szocialista és egy konzervatív e, kollega, akiket, eh, akinek hasonlóak az aggodalmai, bár a politikai paletta két különböző végén találhatóak. Ez a hibrid támogatási modell, ahol magántulajdonos van, és ö, híreket közvetítenek, és szabad újságírósról beszélnek, valamint szerkesztői ellenőrzés, ez túlságosan ö, zavaró, és nagyon felkavarja a szabad média modelljét, amely sokkal jobb, ö, mint a hírek irányítása, és ez nem fog jól végződni, nem is jól jó képet fest az e- Európai Unióról és annak kiadásáról. A kérdésem tehát az, hogy vajon ön szerint van-e érdekellentét a hibrid modellek jelenlétében, amelyben, amelyek egymásra taposnak. Vajon jól használják-e a közpénzeket ezekben a um, környezetekben vagy inkább más programokra kéne ezt fordítani az Európai Unióban, amelyek nem kapnak támogatást. 9 hétig tartott, hogy választ kapjak a parlamenti kérdésemre az Euronews-ról, és akkor csodálatos véletlen folytán megjelent a sajtóközlemény, és ezek után három órán belül kaptam választ a kérdésemre, micsoda véletlenek vannak. Nagyon örülnék, hogyha ez a jövőben nem történne meg, és hogyha van egy kérdésem, sokkal egyszerűbb megválaszolni, a helyet, hogy a sajtóhoz fordulnék, amiatt, hogy nem kaptam rá választ. Köszönöm. Grazie, Helga Truppel. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar Oettinger. Helga Truppel. Köszönöm szépen Öttinger biztosnak a prezentációt. Az utoljára említett témával kezdeném. Először is üdvözölném, hogy az Euronettel kapcsolatban szeretné a finanszírozás helyzetét rendezni. Az Euronews-ról pedig szeretném a Kamarévet kollapka által mondottakat aláhúzni, hogy a szerkesztőségi függetlenség mennyire fontos, bármiféle megoldást találunk, ezt mindenképpen biztosítania kell, illetve hát át kell gondolnunk, hogy akkor európai szinten tovább lépjük -e, lépjünk ezen a téren, vagy teljesen vonjunk, vonuljunk ki a területről, de az, hogy a finanszírozással a politikai befolyás is járjon, az nem elfogadható. Aztán az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelvről is szó volt. Valóban a nyomon követhetőség a nyilvános közvetítések esetében nagyon fontos, és annak is az a jelentő, az a lehetősége, hogy a, fogyasztóknak megfelelő hozzáférése legyen mindenhez, az, az legelsőképpen biztosítandó feladat. Kamarévat kolléga az internettel kapcsolatban azt is mondta, hogy semmiképpen nem akarunk tartalomellenőrzést, és hogy az tartalomszolgáltató felelősség, tartalomszolgáltatót nem mondjuk felelősségre a, a tartalomért, mert ez akkor korlátozna az internet szolgáltatás szabadságát. A tartalmak átvihetősége mobil volt, tehát hogy valaki egyik tagállamban vesz egy, kész, egyik tagállam fizet elő valamire, akkor azt a másik tagállamban is használhassa. Nagyon jó aztán a kulturális sokszínűség szempontjából például az európai filmnek a tartós finanszírozása fontos feladatunk. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Megkérdezném, hogy biztos úrnak milyen javaslatai vannak ennek elintézésére. Aztán például a sajtókiadóknak a teljesítmény védelmi jogával kapcsolatban voltak itt viták a frakciók között. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a, ebbe a, ezekbe az összefonódásba nem kellene beleszólnunk. Aztán a panoráma szabadság szempontjából nagyon különböző a helyzet, de a legtöbb tagállamban nincsenek ez, ezzel kapcsolatban korlátozások. Megmondaná biztos úr, hogy a szabályozás vagy a nem szabályozás irányában szeretne elmozdulni a bizottság ebben a kérdésben. Köszönöm. Lezárultak a kérdések, kérem biztos úr, hogy válaszoljon. Én Elnök asszony, először is nagyon igyekszem minden kérdésre válaszolni, de a munkatársaimmal együtt kicsit utána is még átgondoljuk a kérdéseket, és írásbeli válaszokat fogunk tudni adni, amelyek kicsit mélyre menőbbek. Az audiovizuális szolgáltatásokról szóló konzultációnak szeptember 30-án lesz vége. Néhány fontos kérdés arra koncentrált, hogy, hogy az egyenlő hozzáférés, egyenlő esélyek meg lesznek-e, a tisztességes versenyről kell szólnunk, illetve kell gondoskodnunk, és arról, hogy egyenlő legyen a, a szabályozás. Aztán a földrajzi korlátozások kérdése az, az on-demand szolgáltatások, tehát a lekérhető szolgáltatások is ide tartoznak, aztán a gyűlölettel kapcsolatos tartalmak, hogy ezzel kapcsolatban szüksége lesz-e majd további szabályozásra. Ugye tíz évvel ezelőtti helyzethez képest egy csomó olyan új fejlemény van, ami, amivel kapcsolatban nem létezik szabály. Aztán a fiatalok védelmével kapcsolatban kérdés, hogy a fiatalokhoz szóló adókat, illetve műsortart, szolgáltatás tartalmakat külön szabályozzuk-e, vagy a többivel egy, egyenlő módon. Aztán a hatékonyság kérdése is föl fog merülni, tehát az, hogy cél, megfelelte a céljának, megvalósította-e a célját az, a, az irányelv annak megfelelően, ahogy azt a jogalkotók kilenc évvel ezelőtt szándékozni, szándékozták, vagy szükség van -e új eszközökre. Aztán a költségekkel kapcsolatban is sok kérdés fel fog merülni, megfelelőek ezek, vagy nem elérjük e segítségüket, amit szeretnénk, vagy nem, vagy most csak a bürokrácia búrjánzott el, és erre fordítjuk a költségeket aztán a belső piaci kérdések is meg fognak emelni, hogy, e, jelenni, tehát hogy a származási ország elve még mindig megfelelő-e, vagy most a piac olyan módon fejlődött tovább, hogy inkább másfelé kellene menni, illetve hogy a származási ország elve a gyakorlatban hol okozott eddig problémát. Tehát van körülbelül öt olyan kérdéscsoport, amely a hivatalosan lekérhető oldalakon megtalálható. Sikerülni kell egy olyan, muszáj lesz egy olyan ö, munkát elvégezni, amelyek a ö, következő év júniusában megfelelő szöveget dolgoznak és a refit folyamattal párhuzamosan már a konzultáció eredményeinek ö, elemzését is el kell kezdenünk, ö, tehát ö, ennek megfelelően már ö, húsvét előtt illet, húsvét előtt javaslatokkal kell előállnunk, és reméljük, hogy június 30-ára kialakul majd egy szöveg. Minden esetre az én célom az, hogy a jelentéstevőkkel, illetve a tanács mandátumával egyetértésben két és fél év alatt befejezzük a tárgyalásokat, tehát hogy már a 2016-os év folyamán elérhessünk egy politikai áttörést az audiovizuális szolgáltatások területén közös erővel. Ugye nagyon sok szolgáltató van, aki kérdez, aki szeretne információt kapni, és az számukra is előnyös lesz, hogy hogyha tudják, hogy a programjaikat a jövőre nézve, hogy kell, hogy kialakítsák. A copyright, a kiadói jog témájáról nagyon jól mondták, hogy nem csak a felhasználható, felhasználók és a netes közösség, illetve a szerzők érdekeit kell nézni, hiszen van egy köztes láncszem is, amely a forgalmazásért felel, az újság szerkesztőségek, kiadók, a tévéműsorszórók. Nyilván ezek közül senkinek nincsen létezési joga, olyan létezési joga, amely örökre szól, ez a létezési jogát mindenkinek úgy kell bebizonyítani, hogy értékeket mutat föl. Hogyha szeretnénk sok színűséget, és nem csak azokat a szerzőket és zeneszerzőket akarjuk előnyben részesíteni, akik saját maguk tudnak gondoskodni a saját maguk reklámozásáról, akkor igenis kellenek olyan nyilvános platformok, olyan műsorszórók, olyan forgalmazók, amelyek a piacot meg tudják szervezni, és a piacon működni tudnak. Tehát ez a három pillér létezik az értékteremtő láncban. Mindannyiuktól várjuk a fejlődés képességét, de egyiket sem szeretnék megsemmisíteni, mert mind a három pillérnek megvan a maga értéke és fontossága. Aztán itt van egyrésztről a hordozhatóság kérdése, másrészt pedig a határokon átnyúló tartalom hozzáférés a másik oldalról, és hogy ebben a területi elv hogy jelenik meg. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy ugye milyen kérdéseket, milyen kivételeket tudunk például a, a oktatási vagy kutatási célú másolás vagy letöltés területén biztosítani a szellemi tulajdon területén. Én úgy gondolom, hogy a az oktatás és a kutatás mindenképpen ilyen kivétele alá kell, hogy essem. <clears throat> Bár azt semmiképpen nem tartanám jogosnak, hogyha a tagállamok a felsőoktatási intézmények költségvetési problémáit ilyen módon próbálnák meg megoldani, hiszen akkor a tudományos kiadóknak semmiféle perspektívát nem, nem biztosítunk. hiszen akkor tíz éven belül rettenetes nagyot fog esni a tudományos, tudományos publikációk helyzete, illetve minősége. Az euronews kapcsolatban. Én azt mondanám, egyetértek az aggodalmaikkal, és nem vagyok benne biztos, hogy mindent meg lehet oldani. Én nem is akarok most mindent együtt egyszerre megoldani. Minden esetre bízom az Euronews igazgatójában, és mind a két a francia és az olasz társaságban, tévétársaságban is bízom. Az ARD és a CDF ugyanakkor nem volt kész arra, hogy ebben a munkában részt vegyen. Baden-Württembergi rádióadónál is érdeklődtem, ott sem volt érdeklődés. Egyszerűen több felelős európai műsorszóró vállalkozóra lenne szükségünk, aki az Euronews munkájában részt tudna, részt tudna venni, ennek a tanácsnak a munkájában részt tudna venni, és aki a monitorozást és a megbízatások intézését így felügyelni tudná. és az lenne a legjobb, hogyha évenként döntenék el, hogy az Euronews-zal kapcsolatban mennyi ö, támogatásról lehet szó, és akkor tudják, hogy ö, mi mit várunk el tőlük, milyen, ö, milyen műsorminőségük, minden függetlenséget nem arról van szó, hogy az európai intézmények adójává akarjuk tenni az Euronews-t, csak az európai polgárok és az európai közösség objektív minőségi adójává szeretnénk alakítani. Nem arról van szó, hogy állami adó lenne, de minden esetre annak fényében, hogy ennek mennyire felel meg, az támogatásukat évenként kellene újra és újra e, elhatározni. Az MMF-ben több éves pénzügyi keret persze lehetőséget ad arra, hogy meglegyen a támogatás, de évenként arra is van lehetőség, hogy hogy ez újraértékelődjön. Na most az ingyenes adatszolgáltatással kapcsolatban. Ősszel lesz majd meg a világos kép arról, hogy a jogalkotók mit szeretnének, és a luxemburgi elnökséggel együttműködve szeptemberben, októberben fogjuk dokumentálni a megfelelő nyilvános üléseken ezek, ennek, ennek az eredményét. Szomszédos jogok területén. Úgy tűnik, hogy Spanyolországban sokkal előbbre tartanak ez, ebben az ügyben, mint Németországban. Az a kérdés, hogy legyen-e európai szomszédos jogokkal kapcsolatos jogszabály, még nem dölt el egyenlőre, hogy van-e ennek erre szükség, vagy nincsen. Lehet, hogy át kell gondolni. Panoráma szabadság. Én tiszteletben tartom azt, hogy ezzel kapcsolatban különbözőek a nemzeti jogszabályok. Mi nem akarjuk ezt tovább korlátozni, Semmi, semmiféleképpen nem akarjuk európai szinten korlátozni. Személyes véleményem a következő erről. Én úgy gondolom, hogy amit az ember a saját szemével meg tud nézni a nyilvános tereken, a természetben, az utcákon, amikor emlékműveket vagy építészeti alkotásokat lát, amikor egy téren embereket lát. Tehát mindaz, amit az ember a szemével így be tud fogadni, és azt fejében el tud tárolni, hát azt miért nem lehetne -e valamilyen szoftveres úton rögzíteni? Ö, ugye régebben Kodak pillanatnak hívták ezt a dolgot, most nyilván inkább szoftverekkel dolgozunk. Tehát tulajdonképpen, hogyha lenne valamilyen kereskedelmi célja annak, hogy az ilyen, hogy az ilyen dolgokat rögzítjük, akkor még megérteném, hogy ennek le, kellene, kellene, hogy legyen költségvonzata, de amikor az ember a Facebookon jelenteti meg, posztolja az ilyen képeket, azért ez más. Én úgy gondolom, hogy a, azok az országok, például Franciaország számomra a leggazdagabb építészeti örökséggel rendelkező ország, ugye Olaszország is ilyen, de nem tudom elképzelni, hogy most akkor Franciaország pénzt követelne azért, hogyha valaki ezeket az építészeti alkotásokat valamiféle internetes felületen megjelentetni. Én úgy gondolom, hogy ez európai sokszínűségi kérdés én, én úgy gondolom, hogy én, én túlságosan liberális vagyok ahhoz, hogy ezt korlátoznánk. Azzal leszek valahogy, hogy vannak olyan országok, ahol ezt, ezt korlátozzák a gyakorlatban, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez egyszerűen értelmetlen dolog lenne, hogy ezt európai szinten tovább megpróbálnánk korlátozni. Köszönöm szépen. Van még időnk újabb körkérdésre. Mindenki két percet kap, különben nem, nem tudjuk tartani az időket. Hatan kértek szót. Fízes kolléga. Két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos úr a beszámolóját. Kamerever asszony beszélt a fiatalok védelméről. Tudna erről részleteket mondani? És kérem, hogy magyarázz el, hogy milyen intézkedéseket javasol a bizottság arra, hogy ezt a tilalmat tiszteletben tartsa az audiovizuális médiában, amely szerepel az ENSZ nyilatkozatában is. 207-es számúban az Európai Unióról. A sportot illetően mi az elképzelése arra, hogy a tájékoztatásról szóló, tájékoztatásra irányuló jogot kiegyensúlyozza a szervezők szellemi tulajdonhoz való jogái, jogához és a közvetítési díjhoz. Eh, Libács. Köszönöm szépen, hogy tartotta az időt. Lipácska asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, köszönetet kell mondanom nem csak azért, amit, amit elmondott, hanem az elkötelezettségért is, amiket felvállalt. A digitális készségekről, eh, állampolgárok digitális készségeiről szólva, Hogyha ezt fejleszteni szeretnénk, az együtt jár a kirekesztéssel, amely földrajzi és generációs jellegű is lehet, hiszen olyan csoportokat hozunk létre, akik nem rendelkeznek ilyen digitális készségekkel. Ez egy újfajta analfabetizmus teremt, digitális analfabetizmus, tehát programokat kéne elképzelni megtervezni, akik, amik ezek az ember, ezeket az embereket cél, célozzák meg, akik kirekesztődnek a digitális készségekből azért, mert nem a megfelelő generációhoz tartoznak. Második kérdésem. Ön szerint vajon nem kéne valamiféle stratégiát kidolgozni az oktatás területére azért, hogy azok az emberek, ahok, akik valamilyen okból kimaradtak a formás oktatásból, azok e- kihasználhassák az internet lehetőségeit, hiszen nagyon sok ilyen emberről van szó, akik nem vettek részt e, szervezett oktatásban, mégis szükségük van az interneten nyújtott a szolgáltatásokra. Felsorolt ön számos kérdést, e, például az alkotók, a szerzők és a fogyasztók jogairól. Mi a helyzet a mikro, mikrokifizetésekről? Erre, erre tudna majd mondani? Venta úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött, és röviden ön hivatkozott a javaslatok időrendjére. Az audiovizuális médiákról szóló irányelv tekintetében mikor várhatunk konkrét javaslatot és az európai művek elősegítésével. Mi a helyzet a kvótákkal? Beszélt aztán az európai filmekről. Milyen szerepet játszhat a mi szakbizottságunk a nemzetközi filmfesztiválokon ön szerint? Továbbá a fiatal nézők érdekeit illetően gyakran azt látjuk, hogy az emberek órakig sorbálnak egy jegyért, néha nem is tudják kifizetni a mozi jegyeket. Milyen javaslatot tud a bizottság elképzelni azért, hogy szélesítse a fiatalok megnézési lehetőségeit? Köszönöm szépen, Szrefi kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztos úrnak három kérdésem van. Az első az analóg rendszerről való átállást illeti a rádióprogramok esetében. Ön azt mondta, hogy az analógról hamarosan át kell állni a digitális műsorszórásra. Az Egyesült Királyságban a TAB 1-es rendszer nagy kudarc volt, ebből tanulhatunk. Igen, a tolmácsok jól hallották a kettes rendszer jobban működik, de látjuk, hogy milyen gyenge megoldások ezek nem működhetnek európai szinten, mert nem alkalmazhatóak az egységes digitális piacra. Vajon a bizottságnak van-e valamiféle javaslata arra nézve, hogy miként lehet az analógról a digitális rendszerre átállni kevésbé költségesen, viszont sikeresebben. Másfelől hogyan lehet együttműködni a, pénz, a finanszírozási költségvetését és gazdasági ügyekért felelős biztossal. A pénzügyminiszternek rendszerint nincsen annyi kapcsolata a kulturális miniszter az én országomban, és azokban az országokban, amelyeket az elmúlt évtizedben sikerült megfigyelnem, szintén nincsen túl sok kapcsolat ezen miniszterek között, és a kulturális miniszternek gyakran a pénzügyminiszter ajtaján kell kopogtatni azért, hogy meghallgathasson. Támogatásra van szükség, kölcsönös támogatásra van szükség a kettő között. Biztos úr, ön, ön vajon rendszeresen veszte fel a kapcsolatot azzal, aki a pénzt osztja. Tegnap meghatároztuk, meg, megszavaztuk a 2016-os költségvetést, és amikor a kihelyezésekről volt szó, az megfelelt a valutaváltási származó különbségeknek. Másik kérdésre tekintve internet internetneutralitás, az internet hatalmas üzlet, és amíg nem igazán tudjuk átlátni ezt az egész üzletet, az internet semlegesség elérhetetlen cél marad. Tudni szeretném, hogy vajon tárgyalta üzletemberekkel arról, hogy, hogy ebből, ebből nyerni lehessen. Köszönöm szépen. Thank you very much, Commissioner, for the ongoing dialogue. Köszönöm szépen ezt a párbeszédet, biztos úr. Értékelem, hogy szeretne gyorsan eljárni, Engem a civil társadalom érdekel, és szeretném a figyelmébe ajánlani, munkájába figyelmébe ajánlani, mert az emberek, ha az embereket nem kérdezik meg megfelelően, akkor kirekesztve érzik magukat abból a munkából, amit mi végzünk itt az Európai Unióban. Különösen aggaszt a gyerekek biztonságának kérdése, az ő jólétük, és az, hogy és minden, ami befolyásolja mi jogszabályalkotásunkat, és amely kihatással lehet a gyerekek biztonságára az interneten. Aggasztanak még az emberi jogok, a médiaszabadság, ezekkel foglalkozom. Ismerünk bloggereket, Twitter, eh, ember, eh, Twitteren eh, publikálókat, akik na, ami nem régen jelent meg, és ebben fontos szerepem volt, a média szabadság és az internet hatalmasan kérdés, és ezt nem lehet az európai határokon belül kezelni, hiszen más országokat is tekintetbe kell venni. Szeretnék egy kicsit a nemi kérdésekre is rátérni, hiszen ez is fontos szempont. Számos nők között magam is el, el, elmentem a Genfi információs társadalomról szóló csúcsra, és megdöbbentett, fel is dühített az a tény, hogy a magas szintű politikai nyilatkozatokban, amelyet miniszterek és országos képviselők tettek, egyetlen egy nő sem volt a Genfi um, panelen um, ebben ezen napon. Ezen változtatni kell, önnek is um, része, uh, részt kell venni ebben a változtatásban a digitális gazdaságban és az önmunkájában, különösen azért, mert, egy, mert a társadalmat képviselik. Hadd beszéljek még a vidéki területekről, eh, az ő hozzáférésükről, a széles sávú internethez, ami hatalmas probléma továbbra is. Én egy olyan eh, közösséget képesek, képviselek, ahol nagyon sok kihasználatlan lehetőség van, nagy, rengeteg eh, kis szervezet, amelyek nem jutnak hozzá megfelelően az internethez. Azt tudnám javasolni, hogy nézzék meg az IMCO-val amely és nézzék meg, hogy miként lehet ezeket a területeket ellátni internettel. Köszönöm szépen. Szújdrava kollega következik. Köszönöm szépen a biztos úrnak az előadását. Ön nagyon alaposan leírta a munkaprogramját. Két dologra szeretnék most koncentrálni. Az egyik a digitális technológia gyors fejlődése. Ezzel nagyon jól lehet fejleszteni az oktatás minőségét, a hozzáférést a kulturális örökséghez. Azonban Libacka és Trojeszki kollégák kockázatokat is említettek, mégpedig az egyenlőtlenség kockázatát. Ez a technológiák költségesek, ezért eh, az egyenlőség kockázatával is fel, eh, foglalkoznunk kell. Azt kell elérnünk, hogy eh, leküzdjük ezt az egyenlőtlenséget, és ezt úgy kell elérni, hogy felhasználjuk a Telekom csomagot mindenre. Csatlakozom azokhoz, akik azt mondták, hogy az Európai Bizottság keresen megoldásokat azért, hogy a 2020-as agendát keresztül vigye és kialakítsa az inkluzív társadalmat, amelyben támogatják a kitett csoportokat, hozzásegítik őket a fejlett technológiához, és ahol a piac önmaga nem jutott elég pénzt a beruházások számára. Második megjegyzésem pedig az Euronewshoz és az Euronetre vonatkozik. Egyetértek önnel, objektív tájékoztatásra van szükség az európai ügyekről. A nemzeti hírcsatornák nem tartják az EU ügyeket a legfontosabb híreknek, ezért én annak örülnék, ha lenne egy információs platform, amely objektív információt nyújt az európai ügyekről. Egyes alapelveket azonban be kell tartani, annak örülnék, hogyha az, a Euronews betartana bizonyos szabályokat és alapelveket, tehát támogatom Önt ebben, biztos úr, köszönöm szépen. Commissario, che è stato un dibattito molto ricco, come vede c'è una grande attenzione e anche molte proposte. Solo due cose mi permette... Biztos úr, nagyon alapos vita volt, és nagyon sok javaslatot hallott. Én is tennék két megjegyzést. Én nagyon örülök annak, hogy ön beszélt a szellemi jogokról, szerzői jogokról, és ennek az etikai és gazdasági dimenziójáról. Ez ugyanolyan fontos, mint az egyensúlykeresés, egyensúlyteremtés. A felhasználók és az alkotók jogai között. Másfelől úgy tűnik, hogy a bizottság digitális stratégiájában sokkal több figyelmet kell szentelni az elkormányzásra, ami minket aggaszt, az nagy kihívás, és ez a társadalmi aspektus és társadalmi szerep, amit ez játszik. És ha megenged egy harmadik megjegyzést, a EVM, EVMS reformjáról, itt is fontos, a szerep, fontos szerepet játszunk. És az a lehetőség, hogy létrejön egy akkora adatbázis bázis az audio, audiovizuális ágazatban, valamint egy ö, központ Strasbourgban, van egy Mavis nevű adatbázis, amit ön is ismer, de gond az, hogy megszorításokat eszközöltek finanszírozásban, bár nagyon fontos elősegíteni az európai audiovizuális szektort és ennek klasztereit, átláthatóságra van szükség a Euronews-nál, ezt ön elmondta, és teljesen egyetértek vele. Nem akarjuk a fürdővizet kiönteni a gyereket is, de tenni kell valamit a parlament részéről ezen a téren is, hiszen beruházások történtek az Euronews-ban, és ott ne, nincsen átláthatóság, és, és er, e, aránytalan a hírközlés. Meg kell, meg, meg kell figyelni a tevékenységüket, de sokkal nagyobb felelősséget kell vállalni a hírközlők részéről is. Köszönöm szépen, biztos úr. Euronews, ich nehme Ihre Sorgen. A gyuronyozzel kapcsolatban figyelembe veszem az önök aggodalmait. Bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy az adó az elvárásainknak és Európa elvárásainak megfelelően fog fejlődni. Ebben támogatni fogjuk, és rendszeresen fogunk a saját programértékelésünkről önökkel beszélni, és az önöknél felmerülő aggályokat figyelembe vesszük. A hozzászólók arról tanúskodnak, hogy olyan témákról beszélünk és szabályozási kérdésekről, amelyek technológiai szempontból érdekesek, amelyeknek társadalompolitikai relevanciájuk is van, sok lehetőséget, és közben fenyegetést is jelentenek. De mindenkinek elmondanám, hogy ha nem európai szinten lépünk fel, az helytelen lépés lenne. A szubszidiaritás elvében kell mindig átgondolni azt, hogy mi lenne jobb, hogyha nem lenne ilyen audiovizuális média szolgáltatás irányelv, hogyha nem lenne európai copyright, hogyha nem lehetne európai szinten kezelni a digitális politikát, hogyha nem lenne európai definíciója a hálózatsemlegességnek, hogyha nem lehetne a díjrendszerre a távközlésben ráhatni az Európai Uniónak? Nem tudom. Szerintem mindent mondhatunk, de nem azért helyezzük ezt európai szintre, mert központosítani akarunk, hanem azért, mert a digitális forradalom európai fellépést tesz szükségessé a kiskorúak védelme. Én is belátom, én magam és egy 17 éves fiúnak vagyok az apja, 10-12, 15 éves is lehetne, és olyan dolgokhoz fér hozzá, amihez én magam az ő korában nem fértem hozzá. A technológiai fejlődés, a digitalizálás globális programokat hoz létre, amely az egész földön mindenhol elérhetővé válik, és ezért felmerül a kérdés, hogy van egyáltalán még értelme a kiskorúak védelmének. Nos, azt gondolom, hogy pont ezért most sokkal fontosabb, mint korábban a kiskorúak védelme. És nagyon fontos a nevelés, az oktatás részeként felfogni azt, hogy szülőként egy családon belül nekünk foglalkozni kell ezzel, de a társadalomnak is, és éppen ezért a jogalkotónak is foglalkoznia kell vele a kiskorúak védelme, mint egyfajta állami műsorszóró felelőssége valóban létezik, de az Európán kívüli vagy nem televízióban aktív műsorszórók, tehát mondjuk platformok, fontos, hogy ne tudják kikerülni a televíziós műsor szolgáltatókra vonatkozó szabályokat. Tehát a platformokat kell elemeznünk, és egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenkinek. Nos, ezért annak a kérdése, hogy folytatjuk-e a kiskorak védelmét, esetleg kibővítjük, vagy hagyjuk a mai helyzetben, ez egy megválaszolandó kérdés. Másodszorban elhangzott, hogy érdekellentétek vannak. Persze, egyértelmű, hogy érdekellentétek vannak hogyha a Brazíliából a ö, focisták mondjuk Manchesterben vagy Londonban játszanak, Barcelonában, Madridban, Münchenben, Párizsban, ők olyan pénzt keresnek, amely nem amely az adófizetők pénze, amely ö, amelyet az adófizetők arra fizetnek be, hogy televíziós programokhoz férjenek hozzá, tehát különböző díjakat fizetnek, vagy közvetett módon a reklámért fizetnek, és a gazdaság azt gondolja, hogy a reklámmal győznek meg minket arról, hogy egy adott terméket megvegyünk. Adidas, Nike, Peugeot, Mercedes, Bordó vagy Champagne pesgő. Gucci vagy Prada, stb. Tehát létezik ez az érdekellentét, és ebben nekünk kell bizonyítanunk azt, hogy szükség van a szabályozásra, és ezt megtesszük. Hogyha él sportolókat szeretnénk, akkor fontos, hogy az értékteremtésben ezt lehetővé tegyük. Nem csak a reált szeretnénk lehetővé tenni, hanem a Linci foci csapatot is, és éppen ezért a területiség elvének a sportban is megvan a jogosultsága. Nem csak profi focistákra, kosárlabdásokra, kézilabdásokra is ki akarjuk ezt terjeszteni, nem csak a Wimbledonra, hanem egy valamilyen helyi teniszbajnokságra is. Tehát nem csak egy piac és egy kiírás létezik. Azt akarjuk, hogy például az osztrák filmgyártásnak is legyen létjogosultsága és túlélési lehetősége. Ebben az esetben tehát az osztrák forgalmazás, mivel az osztrák nyelv hasonlít a német nyelvhez, Németországban is lehetővé válik, és Svájc lenne a harmadik felvevő piac, de hát mondjuk egy bécsi krimi iránt az érdeklődés mondjuk Vilniusban valószínűleg eléggé korlátozott, hogyha csak egy nyelvről beszélünk. És éppen ezért különböző kivételekről is beszélnünk kell, ami a hozzáférést vagy a hordozhatóságot illeti, a belső piacon belül, tehát a területiségről is beszélnünk kell. Máskülönben mindenki csak Google-t és Hollywoodot fog nézni, és ekkor a Google és a Hollywood fogja ö, megkaparanítani az európai piacot. És ami a különböző elvárásokat illeti, legyenek ezek helyi, regionális vagy európaiak, ezeket figyelembe kell venni. Hogyha megnézzük, hogy a nemzedékek közötti feszültségeket hogyan lehet elkerülni, a mostani fiatalok, akik már a digitális világba születtek, és a korábbiak. Nos, szükség van képzésre, szakképzésre, szükség van a munkavállalóra, de munkavállaló szempontjából erre, és szükség van a magánember szempontjából is, és azt kell elérnünk, hogy mindenki számára lehetővé váljon azt, hogy digitális szempontból az alapkompetenciákat, készségeket kifejleszthesse. A tanárok továbbképzése, például egy kiváló matematikus vagy történész tanár önmagában egy 12 évesnél nem tud megfelelő tekintélyt kialakítani, hogyha a közösségi médiákat nem tudja használni hogyha nem tud ö, táblagéppel ö, dolgozni, hogyha ezt az ilyen jellegű eszközöket a saját ö, óráján nem, ha, nem használja fel. Tehát valóban, ami az érdekellentéteket illeti, ezeket kell harmonizálni azért, hogy képviselni lehessen ezen érdekeket. És ebben az a jó, hogy az eltérő érdekek, hogyha nem európai szinten szabályoznánk, akkor mindenki vesztese lenne ennek a helyzetnek. Így van lehetőségünk arra, hogy a világ versenyben globálisan, ezen belül Európában, európai szabályokkal saját jelentőséget tudjunk megtartani magunknak. Magán az ágazaton belül is a Business europe nagyon szoros kapcsolatban vagyok. Négy szakkiállításra utaztam el, és még további kettőre fogok elmenni idén. Nos, ami a jövőt illeti, a katapultot és a digitalizációt, az ipari termelés digitalizációját illeti, vagy akár az intelligens közlekedésrendszereket, a hálózatba kapcsolt gépjárműveket illeti. Európai szinten kell ezekkel foglalkozni, mert az egyes nemzeti eszközöket most már európai szinten kell végiggondolni, és európai szabványokat kell kialakítani hogyha Portugáliában és Szlovákiában, Németországban és Írországban is vannak elvárások, akkor ezzel kapcsolatban csak európai szinten van értelme fellépni. Szorosan fenntartom a kapcsolatot a kulturális érdekek képviselőivel. Azt gondolom, hogy kulturális szempontból nagyon fontos érdekeket és értékeket tudunk létrehozni. Én magam költségvetési miniszter voltam, de de azt gondolom, hogy a kulturális érdekek védelme társadalmi felelősségünk. Úgyhogy mindenképpen lebeszélnék mindenkit arról, hogy a vidék és a kultúra ellentétét próbálja kidomborítani. Nem vidéken is nagyon fontos, hogy megfelelő kulturális programokat tudjunk nyújtani. Ami a nők jogait és kérdését illeti. Az energia gazdaságban, az energia ágazat korábban egyértelműen férfiak által dominált ágazat volt, férfi mérnökök dolgoztak. Nos, sajnos a digitális gazdaságra is hasonló igaz, a férfiak vannak domináns szerepben a startupok, legyenek azok Londonban, Oxfordban, Stockholmban, Párizsban, szinte csak fiatal férfiak dolgoznak ezen a területen. Nos, azt kell elérnünk, hogy több nő tanuljon informatikát. Hogy több nő mondja azt, hogy kreativitásra van szükség ezen, az, ezen a területen, és ezért a nőknek nagyobb a szociális készségük, a kreativitásuk, és éppen ezért nagyon nagy szüksége lenne a digitális világnak a nőkre. Köszönöm, kellemes hetet mindenkinek, remélem nem soká ismét találkozunk. Uh, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy lelkűen bánt az idejével, köszönöm, hogy meghallgatta a véleményünket. Nagyon nagyon értékeljük, hogy eljött hozzánk, és folyamatosan kapcsolatban maradunk önnel. Érdeklődéssel fogjuk kísérni a munkáját ebben a nagyon fontos témában. You again. context. And now the, the last effort. <laughs> Sorry. És most az utolsó erőfeszítések közek, köz, következnek, hiszen van két fontos véleményünk még. Úgyhogy meg is adom rögtön a szót Zambaszki kollégának, aki egy, jelen, egy véleményt készített az európai polgárok terrorszervezetek általi radikalizálásának és tobozásának megelőzése témájában. Nagyon fontos témáról van szó, amely kapcsolódik a LIBE szakbizottságban megírt jelentéshez. A módosítások előterjesztésének határideje holnap lesz. Annak érdekében, hogy még a nyári szünet előtt elkészüljenek, azok szeptember 15-én lesz a Kulturális Bizottságban ezzel kapcsolatban a szavazás, a LIBE pedig október 1-én. Nem? nem október 1-én, hanem október 12-én szavaz majd ez ügyben. Tessék, megadom a szót. Thank you, Chair. <clears throat> Dear colleagues, Köszönöm elnök asszony. Saját nyelvemen fogok szólni, kedves kollégák. Tisztelt kollégák, köszönetet szeretnék mondani azért, hogy lehetőséget adtak arra, hogy a az Európai Uniós polgárok terrorista célra való toborzásának a megelőzéséről beszélünk. Ez rendkívül fontos kérdés, és minden tagállamban prioritásként kell kezelni. Nagyon fontos, hogy erről európai szinten is beszéljünk a saját hatáskörénken belül, de mindenek előtt konkrét intézkedésekre van szükség a lehető leghamarabb. Az európai polgárok toborzása olyan célokra, amely minden szempontból ellene megy annak, amit Európai Uniós alapelvként vallunk, fontos, hogy a lehető leginkább vissza tudjuk szorítani. Milyen intézkedésekkel tudunk a radikalizáció ellen fellépni? A szakbizottságunk a kulturális és oktatási kérdésekben rendelkezik hatáskörrel, és ezért a mi fellépésünket ezen területre kell korlátozni. Idén az Európai Uniós oktatásügyi miniszterek aláírták a Párizsi nyilatkozatot, amely célja, hogy megerősítse az együttműködést az alapértékek területén, valamint kiemeli az emberi méltóság és az alapjogok tiszteletben tartásának a fontosságát. Erre a nyilatkozatra nekünk is hivatkoznunk kell. Ezen kívül hivatkoznék a jelentésre, a fiatalok radikalizációja elleni küzdelem tekintetében. De ahhoz, hogy a problémában eredményt tudjunk elérni, nagyon fontos, hogy a probléma gyökereit tudjuk kezelni. Nagyon egyszerűen hozzá lehet férni a különböző tartalmakhoz mindenhol a világban, és ez előny lehet, közben mindenképpen veszélyt jelent, hiszen az interneten megtalálható tartalmak erőszakra is felhívhatnak. És nagyon fontos a társadalom és a családon belül az értékeket képviselni, hiszen a társadalmon belül van egy olyan csoport, amely rendkívül erőszakossá válik, és a fiatalok körében ez egyre inkább terjedőben van, ezért kell velük kapcsolatban intézkedéseket foganatosítani. Nagyon fontos, hogy a legtöbb ilyen egyenlőtlenséget nemzeti szinten lehet kezelni, közben a bizottságnak figyelembe kell venni a sürgősségi alapban rejlő lehetőségeket azért, hogy a radikális ideológiák terjedése ellen fel tudjunk lépni. Ami pedig a radikalizációval kapcsolatos figyelemfelkeltést illeti. A jelentésemben többször próbáltam megfogalmazni azt, hogy problémás az ezzel kapcsolatos hálózat működése, ezért az Európai Bizottságnak azon kell dolgozni, hogy ezen problémákat megoldja. És lenne még egy módosítom a jelentésemhez, amelyben kimondanám, hogy mennyire fontos a tankönyvek szerepe. Több jel is arra utal, hogy különböző propaganda programokat felvesznek a muzulmán iskolák tananyágába, és utána ezen üzeneteket európai nyelvekre lefordítják. Nagyon oda kell figyelni ezen könyvekre, és amennyiben szükséges, akkor az olyan tartalmakat mindenképpen törölni kell belőlük, amelyek a radikalizációhoz vezethetnek. Rashida Dati jelentésére is utalnék a Libe szakbizottság részéről, amely az illetékes szakbizottság. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos gondolatokat vet fel a jelentés, különösen ami az oktatás, mint a megelőzés eszköze szerepét illeti, és kiemeli azt, hogy milyen problémák léteznek a börtönökben, és hogy javítani kell az eszmecserét a radikalizációval kapcsolatos és az ezzel elleni küzdelemben bevált gyakorlatok tekintetében. A Libé szakbizottságban fontos feladat, hogy még megpróbáljunk mi magunk a saját hatáskörünkön belül javítani ezen a jelentésen, és azt remélem, hogy a Libének egy olyan véleményt tudunk elkészíteni, amely konkrét javaslatokat tartalmaz a kulturális és oktatásügyi kérdésekben. A módosítók benyújtási határideje július 15-e szerda dél, július 15 szerda dél. Azt gondolom, hogy időben kiosztottuk a véleménytervezetemet, és az érintettek és az árnyékjelentéstevők időben tudtak ezzel foglalkozni. Azt javaslom, hogy az első szeptemberi Strasburgi ülésen üljünk össze azért, hogy a kompromisszumokról és a módosítókról, kompromisszumos módosítókról tudjunk tárgyalni. Aztán szeptember első hetében szeretnénk erről tárgyalni. Elég szoros a határidő, mégpedig azért, mert a véleményünket a az illetékes szakbizottságnak át kell küldenünk azért, hogy figyelembe tudják venni a megjegyzéseinket. Októberben a plenáris szavazás előtt mindenképpen erre sor kell keríteni, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük ezt a nagyon szoros határidőt. Még egyszer elmondanám, hogy rendkívül fontosnak tartom ezt a kérdést. Ez az egyik leg, legkomolyabb problémája a mai társadalmaknak, ezért fontos, hogy európai szinten felléphessünk, különösen ami a bevált gyakorlatok megosztását illet európai szinten, a különböző intézkedéseket illeti az egyes tagállamokban. Köszönöm a figyelmet, várom a javaslataikat. Thank you. Grazie. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy nagyszerű munkát végzett lesznek meghallgatások is ebben a témában. Vert úr következik. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da sem kar zadovoljen, da je naš odbor za kulturo. El kell mondanom elnök asszony, hogy nagyon örülök annak, hogy a Kulturális Szakbizottság lehetőséget kapott arra, hogy véleményt készítsen a Libe jelentéséhez. Első pillantásra a téma biztonsági jellegű, és csak biztonsági jellegű, de ha valóban meg akarjuk oldani a kérdést, akkor különféle szempont, szemszögekből kell elemezni, és itt jövünk mi be a képbe. Dzsambacki kolléga nagyon jó véleményt készített szerintem. E, Kidolgozunk majd a módosítóinkat mi is, és remélem, hogy ebből szeptemberre jó szöveg kerekedik. Egyetértek az előadóval. Európának e, nagyon sok gonddal meg kell birkóznia, de ezek a gondok nem lennének olyan súlyosak, ha a tagállamaink polgárai nem vennének részt terrorista cselekményekben itt és külföldön. És ebben ebbe van nekünk munkánk, meg kell előzni ezt a radikalizációt, meg kell előzni a toborzást. olyan rendszerre van szükség, amely megelőzi az ilyenfajta toborzást. Persze különféle, különféle szemszögekből megvizsgálhatjuk, megvi, megvizsgálhatjuk bírói szemszögből, amely szerint a különféle egy, intézményeket, az Európot, a Eurojustot kell megerősíteni, aztán rendszert kell létrehozni a legjobb gyakorlatok kicserélésére. Beszéltünk már e, ennek e, egyes e, intézési módjairól. Egyes tagállamok már foganatosítottak szankciókat a külföldi harcosok ellen, amely jó jel, mert így módon megakadályozzák azt, hogy más polgárok külföldre utazzanak és csatlakozzanak a terrorista szervezetekhez. Hosszú távon azonban a egyetlen hatékony probléma megoldási mód az oktatás lehet. Ez az iskolák feladata, de nem csak ezek, nem az az egyetlen intézmény, amely ebben részt vehet. Bár több demokrácia alapú tantervet kellene iktatni az oktatási programjukba. El kell mondani, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem. Mi az, amit a történelem igazolt, e, és mutatott meg, hogy e, tarthatatlan életmód. Az iskolák azok az intézmények, amelyek hatást gyakorolhatnak a fiatalokra, és megtaníthatják őket a demokrácia gyakorlására. Ahogy mondtam, e, az iskola nem az egyetlen szereplő. Vannak egyéb oktatási intézmények, amelyek szintén szerepet játszhatnak. A média ugyanilyen fontos szereplő, és a szakértői szervezeknek is feladatuk van. Nagyon aggasztó a jelenség, amelyet a külföldi harcosok szemében megtapasztaltunk azért, hogy elejét vegyük a radikalizációnak, holisztikus megközelítést kell alkalmazni, oktatni kell az embereket, és eh, ebbe a területen, ezen a területen mondhatjuk el a véleményüket. Köszönöm szépen. Most pedig 10 eh, perc Kenji kollégát kérem meg hozzászólásra. Eh, grazie, eh, signora Presidente. Anch'io ritengo molto Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban fontos véleménytervezet ez a radikalizációról, és a Kulturális Bizottságnak fontos szerepe van a kérdésben. Az oktatás, a kultúra fontos szerepet játszik a megelőzésben, abban, hogy a fiatalok ne radikalizálódjanak és ne csatlakozzanak terrorszervezetekhez. Fontos szerepet látszik a, játszik a deradikalizációban és az oktatási folyamatban a radikalizált emberek nek valamiféle újabb folyamatra van szüksége, és ebben a mi bizottságunk nagyon fontos szerepet játszhat folyamatos együttműködésre van szükség a különféle résztvevőkkel, akik segíthetnek a, az egyének személyes fejlődésében, a családok is fontos szerepet kapnak, az iskolák ugyanígy, a klubok, a különféle társaságok, a radikalizáció megelőzése egy folyamatos kéz a kézben jár a szociális kirekesztés, az elszegényedés elleni harccal, és az iskola elhagyók megmentésével. Interkulturális tényezőket kell figyelembe venni, és a, bele kell illeszteni ezt a gondolatot az oktatási programokba. Azért, hogy megfelelő integráció menjen végbe. A szociális média jelentősen befolyásolni tudja a fiatalokat, ezért az iskoláknak kell felkészíteni a fiatalokat arra, hogy felelősen használják a szociális médiát, különösen, különös tekintettel arra, hogy hogy használják a nyelvet. Ezzel kapcsolatban nagyon erős érzelmeim vannak, fel kell lépnünk ezeken a területeken, olyan országokban, amelyek, ahol nagy az elszeg, elszegény, elszegényedés, a gettósodás, a kirekesztettség, és ahol az emberek ezért sokkal érzékenyebbek az ilyen gondolgokra, és sokkal jobban kivannak téve a radikalizáció veszélyének. Emellett különféle vallásoknak kell megtanítani hogy kerüljék el a fóbiát, az alaptalan előítéletek tanítását. Ez az oka annak, amiért az emberek téves elképzeléseket vallanak. A börtönök is fontos szinterei a radikalizációnak, tehát ott is kell dolgozni. És pedagógiai munkát kell folytatni, szakértők bevonásával, oktatók, pedagógusok bevonásával, és személyre szabott programokat kell kialakítani azok számára, akik, akiket fenyeget a radikalizáció veszélye, vagy már radikalizálódtak, és erről le, le kell őket nevelni. Összefoglalásként azt szeretném elmondani, hogy oda kell figyelni azokra az emberekre, akik radikalizált környezetből, családokból származnak, hogy megelőzhessük az ő periferizációsokat, és megakadályozhassuk ezt a jövőbeni generációkban. Az oktatási folyamatnak ezért tartósnak kell lennie annak érdekében, hogy ezeket az egyéneket pozitív stimulusokkal vegyük körbe, pozitív modelleket mutassunk nekik, és integráns részévé tegyük őket a társadalomnak, ahol ők hasznos szerepet játszhatnak a társadalom alakulásában. Nagyon örülök tehát, hogy a mi szakbizottságunk ezzel a kérdéssel foglalkozik, de fenntartható feladatokat kell kitűzni, folyamatosan kell dolgozni, a tagállamoknak is ki kell venni a részüket, különben ha erről tárgyalunk, akkor csak a fanatikusokról beszélünk, ahelyett, hogy eljutnánk ennek a gyökeréig. Fel kell ismerni, ismernünk kell a megfelelő terminológiát, és köszönöm. E köszönöm szépen a felszólalást. Tom, azt Thank you. Mm, uh, thank you, Chair. Uh, uh, mm, köszönöm szépen, elnök asszony. Nem örülök neki, hogy ezzel a témával kell foglalkoznunk. Nagyon szomorú témáról van szó. A kollégánk nagyon kiváló véleményt alkotott. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy annak mindig megvan a veszélye, hogyha valami gonosz dolog ellen nagyon aktívan harcolunk, mert akkor talán egy kicsit nagyobb láthatóságot és vonzó erőt adunk neki, mint kellene és mint tudjuk, minden cselekvés aztán egy ellen reakciót is kivált. Úgyhogy úgy gondolom, hogy óvatosan kell eljárnunk. A LIBE jelentésének egyik legjobb oldala az, hogy az új radikálisokra nézve szükség van egy szociál, szociológiai profil kialakítására, hiszen nem tudjuk, hogy kik ők, kitett, marginalizált csoportok tagjai, de pontosan nem tudjuk, hogy tulajdonképpen hogy kicsodák ezért a profil összeállítása jó ötlet. Aztán a különböző javaslatok. Természetesen nagyon fontos a radikalizálódás ellen ható programok támogatása, a tolerancia támogatása, illetve az oktatás terén a legjobban bevált gyakorlatok cseréje, különösen a menekültek, a migránsok családjának oktatása terén, hiszen nagyon sok ország, többek között az én hazám is olyan, ahol az újonnan érkezett polgárok, a bevándorlók kapcsán nagyon-nagyon kevés a tapasztalat, ezért a több tapasztalattal rendelkező országok segíthetnek nekünk ebbe. Aztán a vallási vezetőkkel való foglalkozás is nagyon fontos, hiszen ők befolyásolják a nyilvánosság véleményét még végül pedig a, az újságírók ide bevonása is fontos, nem azért, mert sajtóháborút szeretnék, hanem azért, mert nagyon fontos az újságírással kapcsolatos etika kidolgozása ezen a téren. Én is voltam újságíró, és tudom, hogy nagyon fontos jelentősége van annak, hogy, hogyha van egy etikai kódex. Aztán a beszéd, korlátozása a nyilvánosságban szintén nagyon fontos feladat. Tudom, hogy az online újságírásban igen szigorúan meg van határozva, hogy milyen kifejezések lehetnek, illetve használhatók, és tudom, hogy ennek a korlátozásnak semmi köze nincs a szólásszabadság korlátozásához. És az iskolai erőszak, illetve az iskolai lövöldözések nem nagyon merültek föl, vagy csak én nem vettem észre, de ezek minden esetre egyre gyakoribbak, és biztos, hogy sok helyen nagyon jó tapasztalat van az, annak kapcsán is, hogy ezeket az jelenségeket hogy lehet megelőzni. Köszönöm szépen a szót. Elnök, köszönöm. Következő Evans kolléga. Tessék. <clears throat> Um, köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy az előadó jó munkát végzett a Libe Szakbizottság jelentése egy rendkívül átfogó anyag, és nekünk valóban a saját hatáskörünkön belül kell megfogalmaznunk. Én Walesből érkezek. Ott nagyon fontos probléma, és mindenki számára nagyon fontos probléma az, hogy megtaláljuk a megoldást, és hogyan lépjünk fel a fiatalok, és nagyon gyakran fiatal nők esetében, akik Szíriába és a országokba utaznak. Ami a kormányok fellépését illeti összességében, ugyan én leginkább saját tapasztalatomról beszéltek csak, arra irányulnak, hogy megpróbálják elkerülni azt, hogy a szélsőségesek büntettet követnek el, és nem pedig azt próbálják elkerülni, hogy egyáltalán szélsőségesekké váljanak. Tehát az ezzel kapcsolatos megelőzésre vonatkozó átfogó stratégia nem létezik. Ezzel kapcsolatban szeretnék módosítókat benyújtani. És az eddig elhangzottakra szeretnék építeni ebben. Elsőként be kell venni a szövegbe, hogy nem csak a párizsi nyilatkozat az, amelyben az emberi méltóságot és a szabadságot kell ö, kihangsúlyozni, hanem maga az alapjogi karta is hivatkozik erre, ezt be kell venni a szövegbe. És az EU-nak felelőssége van abban, hogy a biztonságot garantálja, közben az emberi jogokat, a sokszínűségre és átkozó jogokat és alapjogokat is be kell tartani. Másodszorban olyan közösségekkel kell együttműködnünk, akikkel együtt megoldhatjuk ezt a problémát. És ezen közösségek nagyon gyakran kiszolgáltatott személyek, és ott a társadalmi egyenlőtlenség, a kirekesztés, a munkanélküliség nagyon fontos problémák. Az oktatás szerepe, hogy azt az előad is mondta, rendkívül fontos, hiszen az oktatással lehet az értékeket, az egyenlőség és a sokszínűség értékeit terjeszteni. De ezen belül fontos elérni, hogy a fiatalok, különösen a kiszolgáltatott fiatalok számára kellő teret adjunk arra, hogy megbeszéljék ezen kérdéseket, és a radikalizációt, mint olyat megbeszélhessék, hogy nyíltan lehessen egy biztonságos helyen ezen kérdésekről beszélgetniük. És fel kell ismerni azt is, hogy nem ugyanaz a helyzete mindenkinek, hiszen az egyének radikalizálódnak, de csoportok is radikalizálódhatnak. És ezt a kérdést kicsit másként kell megközelíteni. Ami a Radicalization Awareness network illeti, talán erősebben is fogalmazhatnánk ezzel kapcsolatban. A tagállamokat kell támogatni abban, hogy deradikalizációs programokat fogalmazzanak meg, egyfajta exit stratégiát nevezük így, azért, hogy segítsünk az egyéneknek abban, hogy az szélsőséges nézeteket való csoportokból kiléphessenek, ahogy ezt egy kollégám is mondta. És azon személyek, akik ezen fiatalokkal foglalkoznak, fontos, hogy ők megfelelő képzést kapjanak és hatékonyan tudjanak dolgozni. Ezek a fő kérdések. És még valami, ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a problémát, fontos kontextusba helyezni. Azt kell megnézünk, hogy például Szíriában mi történik, és próbáljuk így értékelni nem csak az ott történő erőszakot, felmérni és értékelni, hanem nagyon fontos a Szíriából, a Szíriába érkező személyeket és az ő helyzetüket és kontextusokat is meg kell érteni, hogy az összképet ki tudjuk alakítani. Köszönöm a figyelmet. Grazie collega Ward. Köszönöm. Volt kolléga. Nagyon sok szinergiát látok a jelentéssel ahhoz képest, amit én az interkulturális tanulással kapcsolatban folytatok az arra vonatkozó munkámban, és ez nagyon nagy segítség számomra is az én munkámban, amit több kollégával közösen végzek. Ami a vallásos könyveket illeti, és a vallási alapú iskolákról szóló felvetést illeti. Van egy észak-kelet-angliai iskola, amely egy helyi autókereskedő hozta létre, és egy kreacionista programot követnek, ami rendkívül aggasztó számomra. Hogyha szélsőséges nézetekről és radikalizációról beszélünk, át kell gondolni, nem csak az iszlámra kell gondolnunk, hanem más vallásokra is, hiszen itt iszlamofób csapdába eshetünk saját magunk, hogyha csak az iszlám vallásos könyvekről és szövegekről beszélünk. Fontos, hogy nagyon sok különböző kérdést felvessünk, ahol a vallásnak túlságosan nagyon szerep, nagy szerepet adnak az oktatásban. Ez csak egy konkrét példa volt, és most ellenőriztem a számítógépen, hogy helyesek voltak az információink, és azt gondolom, hogy rendkívüli módon aggasztó ez. Én együtt dolgozom tanárokkal, és egyszerűen aggasztó az, hogy hogyha egy ilyen iskolába jár valaki, akkor onnan úgy jön ki, hogy rendkívül korlátozott nézetei vannak a világról. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak az iszlám, hanem általában kiegyensúlyozott képet kapjunk az ilyen vallásos szélsőségekről. Elnök, köszönöm. Mára Gál kolléga. Sí, gracias, Presidenta. No, le pedí la palabra si... Köszönöm, elnök asszony. Nem kezd. Sei? Allora, io continuo Maragall. Folytassa Maragall kollega, kollega. Azok alapján, amit ön elmondott, és mindent csak támogatni tudok az oktatás, a iskolák, a tankönyvek és a tanárok szerepéről. Azt szeretném tudni, hogy vajon, hogy is mondjam csak, ez a hozzáállás nem koncentrál túl sokat a megelőzésre? Szerintem kéne még egy célpontot is kijelölni, és ez pedig a jövő. Minél több iskola foglalkozik a kérdéssel, annál több ellentmondást szül a, a dolog, és lehet, hogy magunk alatt vágjuk a fát. Holisztikus megközelítésről volt szó. Az azt jelenti, hogy e, szociális környezet integrációja a kulturális művészet és gazdasági világba ezeknek a fiataloknak a számára 14 éves kortól van, vagy mondjuk 16 éves kortól kezdve van egy pont az életben, amikor az iskolai munka, amelyet már elvégeztek, már nem kapcsolódik politikákhoz, amely, amelyet köztestületek készítenek, amelyeknek pedig sokkal több támogatásra lenne szükségük, meg forrásra, de ez az iskolai munka pont, ellen, pont ezt az ellenmondást teremti meg, hiszen ez a fiatalember már nem kapja meg azt, amit mi elmondtunk. Ez történik a szomszédságainkban, spanyol szomszédságokban, francia területeken, angol városokban. senki sem vállal egyetemű felelősséget az egyes szociális és gazdasági városi modellekért. Olyan témákról beszélek, amelyek túlnyúlnak a, a kulturális és oktatási bizottság hatáskörén, de nekünk az is feladatunk, hogy más szakbizottságokat bögdössünk, mert különben magunkat vennénk át. Zúra. Köszönöm szépen, kis Zsúra képviselő asszonyi a szó. A Sojdoba képviselő asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Amire szükségünk van, azok olyan eszközök, amelyek a radikalizálódást megelőzik, és amelyek segítségével elkerülhetjük, hogy terrorizmusba torkoljon a helyzet. A fiatalok radikalizálódása megvizsgálásakor először is a társadalmi társadalom működésének hibáit kell feltárnunk. Tudjuk, hogy a család a társadalom alapköve, alapvető egysége, és hogyha a családok működése hibás, hogyha nem tart össze a család, hogyha problémák vannak, akkor az aztán a társadalomban is tükröződik. Az oktatás, mint a radikalizálódás megelőzésének eszköze, valóban jó, meg kell nézni, hogy milyen eszközökkel tud a radikalizálódás ellen harcolni az oktatás. Nagyon sokszor azt látjuk ugyanakkor, hogy a, a radikalizálódott fiatalok karizmatikus, jól képzett vezetőkre hallgatnak, de ön, ők maguk nem feltétlenül rendelkeznek magas képzettséggel. Tehát az a legfontosabb, hogy a, a, a társadalom működésében felelhető hibákat és azoknak gyökerét tárjuk fel. Ezért gondoltam, hogy na, nem is szabad, hogy túlságosan hosszú legyen a jelentés, és hogy maga a probléma kivizsgálása helyszínen kell, hogy történjen. Az Európai Parlament véleménye rá kell, hogy mutasson egy olyan megoldásra, amely pontosan arra koncentrál, hogy a problémákat a felmerülésük helyén próbáljuk megkezelni. Úgy gondolom, hogy például az etika oktatás nagyon fontos a megfelelő kilátások hiánya okoz ugyanis frusztrációt, és ezért nagyon fontos, hogy olyan oktatást állítsunk össze, illetve érjünk el, amely aztán biztosítja a fiataloknak a későbbi munka lehetőséget, állást, foglalkoztatást. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos, hogy világosan meghatárolt intézkedéseket ajánljunk. Köszönöm szépen ezt a élénk vitát. Nem tudom, talán a bizottság képviselője kíván hozzászólni mindehez. Köszönöm. Very much for giving the opportunity to the... Köszönöm szépen, hogy a bizottság is kapott lehetőséget a hozzászólásra. Navracsics biztos úr felhívta a szakbizottság figyelmét a Párizsi nyilatkozatra, valamint az európai biztonsági agendára, hogy megmutassa, hogy milyen fontos szerepet tulajdonít a bizottság ennek a kérdésnek. Ahogy a hozzászólóknál hallottam, az a fontos, hogy ezek a dokumentumok, a Párizs, eh, Párizsi nyilatkozat és az agenda koncentráljanak a meg, eh, az oktatás megelőző szerepére, azért, hogy megelőzzék a radikalizációt, illetve elősegítsék az EU alapvető érdékeit, amelyeket a alapokmányainkba is befoglaltuk. Azt szeretném még elmondani, hogy nem csak az oktatás szerepe, de mindkét dokumentum ennél messzebb megy, és más ágazatokkal is, más ágazatokra is rámutat, amelyeknek együttműködése az ifjúsági ágazatban, a kultúrában és a sportban fontos lesz. A dokumentumokból kiviláglik, hogy nemzeti, regionális, helyi szinten is szükség van cselekvésekre, valamint európai szinten, és meg kell vizsgálnunk, nyomon kell követnünk ezeket a tevékenységet. Aztán lesz alkalmunk a bizottságban ezeket megbeszélni, de Örömmel mondhatom, hogy már most egy új jelentést készítünk oktatási területen és ifjúságpolitikai területen. Közös jelentés lesz ez a bizottság és a tanács részéről. Szeptemberben már olvasható is lesz, és amit megjelenik, majd megvitathatják, és látják majd, hogy mindkét jelentés bemutatja az oktatás és az ifjúsági ágazat fontos szerepét a radikalizáció megelőzésében, valamint az EU értékeinek elősegítésében, valamint a tolerancia és a diszkrimináció megelőzésében. Az EU programjában azt nézzük meg, hogy az Erasmus és az európai programok miként segíthetik ezt a nagyon fontos kérdést. Köszönöm szépen. Allora io penso che appunto sia stato un mm, importante dibattito. Sappiamo... Nagyon fontos eh, vita volt ez a mostani. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy eh, először is, először is megadnám a szót az előadónak, de tájékoztatni szeretnék eh, arról, hogy módosítók benyújtásának határideje holnap dél. Szeptember végén szavazunk a Bizottságban, a LIBE eh, pedig október 12-én szavaz. Október 15-én meghallgatást is szervezünk, ahol mélységében vizsgálhatjuk meg eh, szakértők segítségével A Libes szakbizottság és a Kulturális szakbizottság egyetértett arról, hogy az oktatás létfontosságú az ifjúsági klubok, minden tevékenység, amely azt célozza, hogy a, a, amely a cél, fiatalokat éri el, megfelelő szociális integrációs eszköze lehet a fiataloknak, és sokkal jobban lehet a helyszínen megfigyelni a, a fejleményeket. Meregálló úr beszélt a megelőzésről, amely szintén eh, része a megoldásoknak. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és az, az előadónak sok sikert kívánok, most pedig áttérünk Krasnodevski kollega jelentéséről a fiatalok munkanélküliségét célzó szakpolitikák, képzési politikák a címe. Azért, hogy több időt hagyjunk a módosítóknak, megváltoztattuk a határidőket, július 15-e lesz a módosítók benyújtásának határideje. A foglalkoztatási szakbizottságban is november 15-ére halasztották a szavazatot, július 22-ére tettük át. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Már nagyon régóta tartjuk ezt az ülést, és későre jár az idő, úgyhogy megpróbálom nagyon röviden bemutatni az előttünk lévő kérdést, a fiatalok radikalizációja ugyanolyan fontos, mint a fiatalok munkanélkülisége. Egyértelmű, hogy a munkanélküliségnek nagyon vezető gyökerei vannak. Természetesen nem csak az oktatási rendszer felelős a munkanélküliségért, de ha megnézzük a statisztikákat, akkor ebből az derül ki, hogy az oktatási rendszer nem tölti be a rárót szerepet a fiatalok, munkanélküli fiatalok számát 7 millió 500 ezer, 7 és fél millióra becslik, és közben 7 millió be nem töltetlen állás létezik, és azt is be kell, hogy lássuk, hogy a fiatalok képzettségei nem felelnek meg a munkaerőpiac elvárásainak. Másrésztről, ami a mostani fiatalokat illeti, valószínűleg ők Európa történelmében a legjobban képzett fiatalok, és ezért teljesen paradox helyzet az, hogy ennyire jól képzett fiataloknál ilyen magas legyen a munkanélküliek aránya foglalkoznunk kell azzal, hogy a képzésnek milyen eredménye van, és figyelembe kell vennünk a munkaadók szemléletmódját és megközelítését is. Az oktatás ügy általában az életre akarja felkészíteni a fiatalokat, és közben a munkaadók más elvárásokkal vannak, ezt az eltérést kellene valahogy feloldani. A jelentésemben ezen kívül olyan kérdéseket is felvetek, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobb eredményeket érjünk el az oktatással vagy képzéssel, és amely segítségével a fiatalok könnyebben találhatnának munkát. Ide tartozik a duális képzés lehetősége, tehát sokkal szorosabb kapcsolatot kell kialakítani az oktatási rendszer és a munkaerőpiac elvárásai között. Ez feltételezi, hogy szorosabb legyen az együttműködés az oktatásügyi intézmények és a munkadók között, és az üzleti élet között. Természetesen mindezt az egyes tagállamok szintjén kell kezelni. Egyetemű, hogy mindez kapcsolódik a gyakornoki státuszhoz, a különböző munkatapasztalati lehetőségekhez, amelyek alapján tehát a gyakornoksággal az ember olyan munkatapasztalathoz jut, ami miatt aztán a munkaadó szívesebben veszi fel az adott fiatalt. Ezen kívül a fiatalok számára különböző programokat kell támogatni, az egyetemi diákok számára a mobilitást, stb. De nem elég csak ezzel foglalkoznunk. Európában azok, akik felsőoktatás intézménybe járnak, vagy egyetemi tanulmányokat végeznek, ők kivételezett helyzetben vannak olyan készségekhez juthatnak hozzá, amelyekhez egyrészt könnyebben hozzájuthatnak, és emiatt aztán könnyebben jutnak munkához is. Felhívnám a figyelmet a tanárok képzésére is. A fiatalok szociális fellépése szintén fontos aspektus, hiszen ezen szociális társadalmi szerepvállalásnak köszönhetően a fiatalok olyan készségekhez juthatnak, amely segítségével aztán megint csak könnyebben léphetnek a munkaerőpiacra. Amikor a biztossal találkoztunk, kitértünk az új technológiák kérdésére is, arra, arra hogy bizonyos térségeket, bizonyos fiatalok, fiatal csoportokat kizárunk a digitális világból. Nagyon fontos tehát, hogy az iskolában már megszerezzék az erre vonatkozó készségeket a fiatalok, a gyerekek, és ezek olyan kihívások, amelyekre a hatóságoknak, a nemzeti hatóságoknak külön oda kell figyelniük. És még valami, amiről ritkábban szoktunk beszélni. Egyrészt jobb kapcsolatot szeretnénk kialakítani a szakképzés és a munkaerőpiac között, tehát jobb lenne, hogyha a munkaerőpiacra jobban orientálódna maga az oktatás és a képzés. Ez egy nagyon nehéz út, és valahogy meg kellene könnyíteni az erre való átállást. Nagyon fontos az általános oktatás és a bölcsésztudományok oktatása, és különösen a radikalizációval kapcsolatban nagyon fontos, fontos a digitális technológiák terjedésével egy időben odafigyelni arra, hogy mennyire fontos az irodalom szerepe. Az, hogy más kulturális forrásokhoz is, is hozzájuthassunk. Nem elég a fiataloknak a párbeszédet megtanulni. A saját tapasztalatom az, hogy mégiscsak fontos ez abban, hogy az ember munkához juthasson, és abban, hogy utána az ember sikeresebben tudja a munkáját végezni. Gyakran hallhatjuk manapság, hogy a bölcsészet, az irodalom válságban van. A humanista dimenzióra kevésbé van szükség egyesek szerint. Én azt gondolom, hogy nem szabad erről megfeledkezni, hiszen ez egy nagyon is kézzelfogható értéket képvisel. Azok, akik ilyen e, képzésben vettek részt, azok, akiknek van egy ilyen általános műveltségük, ők nagyobb valószínűséggel fognak másként részt venni a társadalomban. És még valami, amiről nem szabad megfeledkeznünk, az a hagyományos szakmák. Például a kézművesség, mint olyan. Én magam egyetemi oktató vagyok, és hogyha előttem egy egész terem telt meg politika hallgatókkal, akkor mindig felmerült bennem a kérdés, hogy nem lett volna esetleg jobb, választások szám, jobb választás számukra, hogyha valamilyen gyakorlatibb szakmát választanak? És az, hogy ezt a szakmák, szakmát választották, közben lehetséges, hogy éppen, hogy azt tenné lehetővé, hogy a hagyományos feledésbe merült szakmák kicsit jobb fényben kerüljenek felvételre. Köszönöm a figyelmüket! Eh, prima il collega Nekov, poi Trupp. Köszönjük az észrevételeket. Nikol és Szekova kollega következik. Mindenki két percet kap. A dokladcsika господин Краснодебski за свършен... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadának um, az elvégzett munkájáért. A fiatalok munkanélkülisége egyértelműen olyan probléma, amely mindenkit érint, és az európai politikák középpontjában van a súlyos gazdasági válság, a megszorítási politikák az Európai Unióban hatással vannak a fiatalok munkanélküliség irátájára is. Teljesen egyetértek az előadóval. Az oktatásrendszert meg kell reformálni, és a képzési rendszert azért, hogy vonzóbbá váljon a fiatalok számára az, hogy gyakorlatibb képzést kaphassanak, és ennek a hatását a munkaerőpiacon is érezhessük. Azt látjuk, hogy szükséges az oktatásrendszeren változtatni és a képzési rendszeren változtatni, de ez a problémának csak az egyik aspektusa. Árnyék jelentéstevéként hat kérdést szeretnék most felvetni. Örülök annak, hogy a fiatalok garanciáját alkalmazzák, és hogy előfinanszírozzák a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos eszköz, de ezek csak rövid távú megoldások egy hosszú távú problémára. Ahhoz, hogy hosszú távú megoldást is bevezethessünk, oda kell figyelni arra, hogy a tagállamok megerősítsék a strukturális és együttműködési párbeszédet az oktatásügy és az üzleti szféra között ahhoz, hogy a tanmenetet alkalmaz, igazíthassák a munkaerőpiaci elvárásokhoz, vagy igazíthassák a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Másodszorban fontos olyan alapkészségeket kialakítani, mint a digitális technológiák használata, a matematika, az idegen nyelvek, a mobilitás, ezek lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy a nagyon is változó világhoz alkalmazkodhassanak, és a munkaerőpiaci elvárásokhoz igazodhassanak nagyon sok fiatal munkanélküli annak ellenére, hogy vannak betöltetlen munkahelyek. Olyan munkahelyek, ahol a fizetés is vonzó. Tehát a tagállamok feladata az, hogy vonzóbbá tegyék azon szakmákat, mint például a mérnöki szakmák, a matematika és a digitális gazdaság. További pont a vállalkozási kedvet is javítani kell, tehát meg kell tanítani az embereknek, hogy észszerű kockázatot vállaljanak, hogy kritikusan álljanak a vezetői poszt kérdéseihez. A vállalkozói képzést az oktatás minden szintjén, hivatalos és nem hivatalos szintjén is támogatni kell. Végül pedig nagyon fontos még, hogy hosszú távú karrier terveket lehessen készíteni. Nagyon komolyan el kell gondolkozni azon, hogy az iskolából való kimaradás jelenségét hogyan lehet elkerülni. Már beszéltem arról, hogy alapkészségekre van szükség. Végül pedig szeretném elmondani, hogy ahhoz, hogy hosszú távú megoldást találjunk a fiatalok munkanélküliségére, a tagállamoknak azt kell garantálniuk, hogy a jó minőségű oktatásügybe és a horizontális készségek kifejlesztésébe prioritásként tehet, tesznek lehetővé finanszírozást. Az Európai Unió versenyképessége itt a tét, és itt az idő, hogy megértsük, hogyha előre akarunk lépni, akkor ezt az oktatás ügyön keresztül tudjuk csak elérni. Köszönöm. concludiamo su questo. Köszönöm szépen, Trüppel asszonynak kapom, adom meg a szót. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Valóban nagyon fontos átgondolni, hogy európai szinten együtt mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a fiataloknak több lehetőséget adjunk, és a munkanélküliséget leszorítsuk. De Krasnodevski kolléga mondott valamit, az, az, a legvégén azt, hogy az irodalom, a művészet oktatása, valahol több készséget ad a fiataloknak ahhoz, hogy az általános munkaerőpiacon állást találjanak. Tehát tulajdonképpen az oktatás, képzés az több, mint a munka képesség megadása, hanem kicsit inkább arról szól, hogy az ember a világban hogy tud eligazodni. Tehát nagyon sok, sok hívást támasztó állás van, ami nem csak konkrét készségeket követel, hanem például probléma megoldó készséget, interkulturális megértés készségét, <clears throat> és a módosítóimat is ebbe az irányba próbáltam elkészíteni, tehát hogy meglegyen az egyensúly a munka, munkahelyekhez szükséges készségek és az általános műveltség követelmények között. Na most a legjobban bevált gyakorlatok cseréje és a duális rendszer. Vannak olyan országok, például Németország is ilyen, ahol jó tapasztalatokkal rendelkeznek a duális oktatás területén, de nagyon fontos, hogy ezt ne gondoljuk, hogy ez egy ilyen export árucik. Egyszerűen jó javaslat, de nem olyan megoldás, amely minden országban egy, egyaránt alkalmazható az adott ország körülményeihez való igazítás nélkül. Tehát nagyon fontos az alkalmazkodás és a megfelelő mértékű rugalmasság annak érdekében, hogy a tapasztalatok cseréje jól sikerüljön. Szerdrova kolléga. Köszönöm szépen. Röviden szeretném elmondani, hogy mit tennék hozzá ehhez a jelentéshez. Általában egyetértek a fő gondolattal. Az alkalmazhatóságra kell koncentrálni, amit ehhez hozzátennék, az az, hogy a vállalkozás elősegítése, oktatás és képzés révén szintén fontos, vállalkozási ismereteket kell tanítani. Ezt szeretném viszont látni a jelentésben is, hiszen ennek segítségével könnyebben munkát találnak az emberek. A másik fontos téma az a megfelelő pályaválasztás. Ez egy olyan gond, amivel nagyon gyakran szembesülünk. A pályaválasztási tanácsadókat is fel kéne venni a, a jelentésbe, továbbá beszélnünk kellene, kellene a magas minőségű készségekről és oktatásról. Ha az a célunk, hogy a diplomások 40%-át célozunk meg, akkor nagyon fontos a minőség. Amit szeretnék hangsúlyozni, az a következő a mi oktatásunk legyen jó minőségű, és legyen releváns a munkaerőpiac szem, szemszögéből, valamint a diákok pályaválasztását illetően is. A szakképzés is nagyon fontos, azonban itt hozzá kell tenni azt, hogy E, e, Köszönöm szépen, megkérdezném a bizottságot, hogy szeretne valaki a bizottság nevében szólni. Ha nem, akkor a jelentéstevőnek adjuk vissza a szót. Ha kíván szólni, nem? Ő sem? Jó, akkor csak elmondom, hogy a módosítók benyújtóltásának határidejét július 22-e déli 12 óra, a Kulturális Szakbizottságban október 15-én szavazunk ebben a témában. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdőlépéseket tettek a vélemény megírója ebben a témában. Jó lesz ez, majd jó alap lesz ez a további munkához. Most az utolsó jelentés következik a mai napi renden. Fernando Maura Barandiarán jelentés az EU szerepe az ENSZ-ben. Fontos jelentés a kulturális szakbizottság így még több szerepet kap a diplomáciai ügyben. Tessék, megadom a szót. A az EU szerepe az ENSZ-ben. Ez az anyag olyan fontos kérdéseket tesz lehetővé számunkra, amelyek az Európai Unió külső fellépésében alapvető jelentőségűek. Az Európai Parlamentben gyakran a kultúra közi párbeszéd fogalmát használjuk, és állandóan megemlítjük azt, hogy a kulturális sokszínűség lehetővé teszi azt, hogy többszörös identitást alakítson ki valaki. Azt gondolom, hogy a kultúrák közötti párbeszéd nagyon fontos elem egy új Európai Uniós és tagállamok közötti vízió és a harmadik országok között kialakított vízió szempontjából. Ha megnézzük, hogy milyen nemzetközi kihívások várnak ránk, a terrorizmus vagy az immigráció, ebben ez segítséget nyújthat. Nem elég koncerteket szervezni, ehhez olyan kulturális kérdésekről kell beszélnünk, amelyek világszinten egyesítenek minket, és elérni azt, hogy a kultúra egyfajta soft power lehessen, amely segítségével a demokratikus értékeket, az alapvető értékeket tudjuk terjeszteni. Nagyon fontos a szükséges eszközökkel rendelkezni, hogy ezen célt elérhessük. Így lehet a kultúráról méltó módon beszélni, és közben az emberi jogokat is védeni. Amiről az Európai Unió és az ENSZ ügynökségei közötti kapcsolatot illeti a kulturális területen, ezek nagyon fontosak. Az Európai Unió az UNESCO-val is szorosan együttműködik. Azért, hogy megerősíthessük ezen kapcsolatot, és jobban tudjuk képviselni az Európai Uniót. Meg kell erősíteni az aktív együttműködést például az örökségvédelemben, vagy a ö, műtárgyak ö, illegális kereskedelme elleni küzdelemben. Az oktatáshoz való hozzáférés, a menekültáborokban az oktatáshoz való hozzáférés rendkívül komoly problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell. Alternatív módszereket kell találnunk, hiszen a nagyon rövid távú fellépésen túlmenően örülhetünk annak, hogy megállapodásra jutottunk nagyon fontos kérdésekben, és ebben a jelentésben ezekre utalnunk kell. Több kezdeményezést is javaslunk. Egyrészt azt kérjük az Európai Unió külügyi szolgálatától, hogy minden Európai Uniós delegációban külföldön legyen egy olyan személy, aki az Európai Uniós kulturális programok koordinációjával foglalkozik azért, hogy a kulturális fellépést az adott országban koordinálhassa. Ami pedig a művészek mobilitását illeti, és a kultúrában dolgozók mobilitását illeti, preferenciális bánásmódról beszélünk, olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyet a 2005-ben elfogadott egyezmény tartalmaz ezen 2005-ös egyezményt a bizottság is jóváhagyta, és most a tizedik évfordulóját ünnepeljük. A kulturális sokszínűségre vonatkozó egyezményt pár héttel a 2001. szeptember 11-i merényletek után fogadták el. A kulturális sokszínűséget úgy tüntetik fel ebben a egyezményben, mint egyfajta lehetőség a kreativitás megőrzésére, amely nagyon fontos az emberi faj fennmaradása szempontjából, és az élet biológiai feltételét is képezi. Közös örökségünk van az egész emberiség szempontjából, és nagyon fontos ezt fenntartani, és megőrözni ezt a pozitív kihatást a jövőbeni nemzedékekre is. Ebben a szövegben emlékeztetnek arra, hogy a történelmünket mindig szem előtt kell tartani. Nagyon fontos a kultúrák közötti párbeszéd a világban a béke fenntartására, a pacifikus fellépések fenntartására az egyes népek között. Legalábbis ezt kell célként kitűzni. Köszönöm szépen, az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Először Breszki, Nyekov és Tambaszki és Triple kollégáknak két percre egyenként. Sajnálom a tolmácsokat, mert a jelentéstevő nagyon gyorsan olvasta föl a szövegét, úgyhogy én megpróbálok egy kicsit lassabban beszélni. Jó jelentésről van szó, nagyon fontos tárgyban készült el, és természetesen minden javaslat, amivel a vélemény készítője él, nagyon jó, tudom ezeket mind támogatni. Egy elemet szeretnék kiemelni, illetve egy valamire szeretném felhívni a figyelmet. Két folyamatot meg kell különböztetnünk. Az egyik magának a kultúrának a promóciója. A kultúra egy érték, összesség, művészeti alkotásokból, kreatív alkotásokból áll, de van egy másik folyamat, amely más eredményeket, értékeket véd, és ez a két különböző folyamat más és más eszközökkel kell, hogy operáljon. A fiatalok kultúrája egészen más helyszíneken, más platformokon kerül megjelenésre, és az intézmények közötti különbséget is meg kell, figyelembe kell vennünk, amikor az intézkedések közötti különbséget, különbségeket megállapítjuk. Nos, nagyon rövid leszek. Nagyon konstruktív párbeszéd van közöttünk az előadóval. Szeretném kiemelni az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy meg kell erősíteni az együttműködést az Európai Bizottság és az ENSZ között a kulturális örökség fenntartása szempontjából az egész világon. Ezen kívül fontos, hogy megerősített együttműködést hozzunk létre a kulturális örökség védelmével a fegyveres konfliktusok területén a kulturális örökség védelme említést érdemel. Az elhangzottak után az EU és az ENSZ közötti együttműködés általában véve javul, ezért szeretném, hogyha magas szintű párbeszéd vagy munkacsoportot tudnánk létrehozni azért, hogy rendszeresebben tudjunk találkozni. Ki kell lépni az eddigi projekt alapú és sürgősségi fellépés alapú keretekből, ahol csak tűzoltó jelleggel lépünk fel ahhoz, hogy az európai kulturális örökséget jobban tudjuk védeni, struktúráltabb párbeszédre van szükség. Ami a konkrét intézkedéseket illeti, támogatást igényelnek a művészek és a szerzők, akiknek konkrét ötleteik vannak, és akik ezt a világon mindenfelé szeretnék terjeszteni. Elnök, köszönöm, Trambeszki kolléga. Köszönöm, колеги, благодаря. kollégák, köszönetet szeretnék mondani az előadónak azért, hogy kompromisszumokat javasolnak, és nagyon rövid időnk van arra, hogy javítsunk a jelentésen. Éppen ezért szeretném az előadónak elmondani, gratulálok a megközelítéséhez, és a frakcióm nevében megfigyelőként részt veszünk az ENSZ közgyűlésén, és sikerült a 2011-es határozatban elérni a célunkat, ahol a bizonyos ügynökségek igazgató tanácsában a kulturális és oktatási területen mi is megerősíthetjük a szerepünket az általános politikák kidolgozásában. Jó lenne, hogyha a szavazati jogot kaphatnánk, hogy megvédhessük az általunk fontosnak tartott politikát. És szeretném kiemelni, hogy ami a szavazati jogot illeti, túlságosan korai még erről beszélni. Köszönöm a figyelmet. Grazie, kollega eh, Truppel. Köszönöm szépen, Truppel kollégája szó. Köszönöm szépen az előadóknak, amikor arról beszélünk, hogy milyen szerepe van az EU-nak az ENSZ-ben, akkor hangsúlyozni szeretném azt, amit már megvitattunk akkor, amikor a kulturál beszéltünk az EU külügyi, külügyeiben, és azt mondok, hogy elsősorban kulturális viszonyokról, kapcsolatokról van szó, a <clears throat> állampolgárok felkereséséről, nem egy felülről lefele irányuló folyamatról, tehát inkább az állampolgárok felkészítéséről az egyes tagállamokban, ott, ahol az EU és az ENSZ aktív. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy több lehetőséget kell nyújtani, és eszközöket a civil szervezeteknek, nem csak állami szinten. Ismerjük a szervezeteket, azok ott vannak a helyüken, helyükön, és inkább azt kell hangsúlyozni, mi a mi szerepünk. Nagyon fontos, hogy az embereket keressük fel, és nekik adjunk lehetőséget, um, hogy új kapcsolatokat építhessenek és párbeszédet kezdhessenek és mivel olyan sokat beszéltünk a konfliktusokról, van egy elképzelés, hogy konfliktus utáni eh, eh, hatás enyhítést eh, végezzünk, és erre külön keret is áll rendelkezésre, hogyha konfliktus helyzetek adódnak, a kultúra területén sokat lehetőséget kell teremteni az embereknek ahhoz, hogy cserére kerüljön lehetőség. Olyan eh, eszközökről beszélünk, amelyek igazán sokat segítenek, és eh, ezzel kapcsolatban fogok módosítót benyújtani. Köszönöm. Köszönöm. Ez is egy nagyon fontos vélemény. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne hozzászólni. Nem. És az előadónak van-e még hozzáfűzni valója? Csak röviden, elnök asszony. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Tudják az előadásból és a hozzászólókból, hogy ez egy nagyon összetett vélemény. Nagyon kevés szóval kell leírni nagyon sokféle témát, és megteszek mindentől nem telhetőt, hogy beilleszem az elhangzott véleményeket és módosításokat, de azt kérem a bizottságtól, hogy ne szorítkozzanak a státuszkóra, hanem nagyívű belképzelést alkossanak Európa számára ahhoz, hogy olyan kérdésekkel foglalkozhassunk, mint amiket én is elmagyaráztam és hogy előreléphessünk, és cselekedni tudjunk. És nem csak tagállami szinten, ahogy ez mostanáig történt, hanem Európai Unióként is tudjunk cselekedni. A lehető legtöbb véleményt be fogom illeszteni, de elmondom, hogy nem adom fel az európai célkitűzésemet. Köszönöm szépen. Érdeklődéssel hallottam azt a gondolatot, hogy több együttműködés jöjjön létre kulturális területen az európai külügyi feladatokban. Ez nagyon érdekes gondolat, mert így módon jobban részt lehetne venni az európai külpolitikában, is. Nagyon örülnék, hogyha a kultúrát puha hatalomgyakorlási eszközként lehetne felhasználni a különbségek elsimítására. Persze ebben vannak érzékeny területek, de ez kapcsolódik ahhoz, amivel tegnap foglalkoztunk, az Európai Unió nagyobb képviseletet szeretne látni az európai ENSZ, az ENSZ kulturális munkájában, a műtárgyak kereskedelmében, a műkincsek, kulturális örökség védelmében. Vitát folytattunk a vándorlási helyzetről, ezt a témát is szeretnénk megjelentetni az oktatásban, és az interkulturális párbeszédben figyelemmel a migrációra és a szükséghelyzetekre. Ezek közös álláspontok, amiket fel lehet nevetni, és aztán ott vannak a milleniumi célkitűzések. Ennek keretében megvitathatjuk ezeket a kérdéseket is például az Addis Abebai konferencián, vagy szeptemberben az ENSZ örülne annak, hogyha a kultúrának fontosabb szerepet tulajdonítanánk. Július 15-én, azaz holnap délben zárul, zá, jár le a módosítók benyújtásának határideje. Eh, AFET-ben eh, október 13-án eh, szavaznak róla, a Kultúrászak Bizottságban kicsit korábban, tehát lesz egy kis idő arra, hogy a témával foglalkozzunk. A következő ülést szeretném bejelenteni. Szeptember 14-én 3 órakor találkozunk, valamint 15-én reggel 9-kor. Hadd köszönjem meg annak a néhány kollégának, aki itt maradt a kitartását. Jó, minden jót szeretnék kívánni a szabadsághoz, a nyárra, és köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, a szakpolitikai tanácsadóknak. Nagyszerű munkát végeztünk, nagyon köszönöm szépen mindenkinek, aki itt maradt a végéig, és a legjobbakat kívánom. Találkozunk szeptemberben.